Akkor szeretném megnyitni az ülést, remélem, hogy néhányan még ideérnek majd. Megkapták a napi rendi pontot, kérdezem, van-e valamilyen kifogás, megjegyzés, úgy tűnik nincs. Akkor jöjjön a kettes pont, az alábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása 2010. november 18 és december 1-2. Kérünk mindenkit, hogy a délután folyamán nézze meg ezeket a dokumentumokat, és estig jelezze, amennyiben kifogásai vannak a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban. Van kifogásod? Nincs. Hát akkor a spanyol kabin nem működik, úgy tűnik. Hát, nem nagy ügy. Nos, rendben van. Akkor most angolul folytatom az elnök közleményei. Közvetítik a weben az ülést, úgyhogy kérjük ne túrják az orrukat, és a fordítás az minden hivatalos nyelven rendelkezésre áll, illetve csehül, észtül, litvánul, lettül, máltaiul és védül nem. Minden egyéb hivatalos nyelven hallgathatják a tolmácsolást és a fordítást és ezekre a nyelvekre is történik tolmácsolás. Akkor a négyes napi rendi pont, korai oktatás az Európai Unióban. Ez az első vita erről a témáról, és a jelentés készítője is itt van körünkben, Hannibal asszony, aki ma fogja nekünk bemutatni a jelentését, és a módosítók benyújtásának határideje február 14-e lesz 12 óra, és március 17-én fogunk szavazni erről a jelentésről. Hannibal asszony, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy lehetőségem van bemutatni önöknek ezt a jelentést, és azért is, mert úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fentes, fontos téma, és hát először fogjuk megvitatni most ezt a témát ebben a bizottságban. Ez azért olyan fontos, mert mi történik akkor, mert ami a gyermek korai életkorában történik, az meghatározza a további életét. Akkor, hogyha ebben a korai gyermekkorban problémák vannak, ezek később is jelentkezhetnek, és azok a gyerekek, akik itt nem szereznek rossz tapasztalatokat, sokkal jobban haladnak előre. Tehát örülök, hogy most megvitathatjuk ezt a rendkívül fontos témakört. Nagyon sok kutatás nem történt, illetve az angolul beszélő országokban volt kutatás, mindenek előtt az Egyesült Államokban sok minden történt, és innen fogok sok mindent idézni, és most meg kell próbálnunk mind ezeket feldolgozni. Tehát az Egyesült Államok tapasztalata azt mondja, hogy a korai programok, különös tekintettel azokra, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekeket célozzák meg, sok pozitív eredményt érhetnek el, és ezek azután a későbbi, a felnőtt korban is folytathatnak. Ha megnézzük a tényeket, akkor elmondhatjuk, hogy jobb lesz az iskolai eredmény, jobbak lesznek az osztályzatok, jobbak a foglalkoztatási kilátások, kisebb a bűnözés, jobbak a családi kapcsolatok, és még az egészségi állapotra is hatással van minden igaz. Ezért nagyon komolyan el kell gondolkozni azon, hogy hogyan kezeljük a gyermekeket a korai gyermekkorban, és itt nagyon fontos a megfelelő stratégia kialakulása, és ezeket azután megfelelően kell párosítani később szociális kompetenciák kialakításával, és ez a korai gyermekkor tehát, amiről beszélünk, és ez nem csak az első két évben fontos, hanem ezt folyamatosan fenn kell tartani, javítanunk, és meg kell nézni ezt a később időszakban. És a harmadik rendkívül fontos dolog az Egyesült Államokban, hogy nagyon komoly befektetések történnek a korai gyermekkorba, és eh, ez azután később nem is annyira sok, de ez nagyon költséghatékony befektetés, és éppen ezért az elején kell komolyan odafigyelni, mert ez később költségmegtakarítást jelenthet és később rengeteget kell költeni a szociális problémákra, egészségügyi kérdésekre, oktatásra. Én azt mondom, hogy kell, hogy legyen, nem azt mondom, hogy egy egységes politikát kell kialakítani az egész Európai Unióban, ez nem valósítható meg. Az Európai Unió nagyon sokféle, ezen alapul a sokféleségen, és akkor a gyermekkori oktatás és nevelés az nagyon sok módon történik az Európai Unióban, úgyhogy ezen a jelentés nem is kíván változtatni. Sokkal inkább azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehet javítani a korai gyermekkori oktatást, hogyan lehet lehet megfelelő státuszt biztosítani, és hogyan tudjuk ezt sokkal inkább elismerni ezt a tevékenységet. És természetesen a tagállamok között vannak eltérések az ellátás, illetve a minőség tekintetében, a megközelítés tekintetében, hogyan közelítenek a koragyermekkori neveléshez. Itt nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, és a jelentés elismeri, hogy ez különböző, és én most már ezt nem mondom mindig ki, hanem az ECEC e rövidítést fogom használni, és ez nagyon különböző lesz a kora gyermekkori képzés és gondoskodás, és itt inkább a célokat és az értékeket kívánjuk meghatározni, amelyek közösek sok tagállam a világon vezető szerepet tölt be ebben, és nagyon komoly előrehaladást ért el. De itt mi inkább azt célozzuk meg ebben a jelentésben, hogy elmondjuk, hogy ez Szóval ez a jelentésben a három és hat év közötti gyermekkorra terjed ki, és ez az, amivel foglalkozunk, utána már a gyermekek többnyire iskolába mennek. Most én az Egyesült Királyságban is készült nemrégiben egy jelentés e, az ecc e ről és ebből kiderül, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok tagállamra illik, hogy a legkevesebb figyelmet és a legkisebb befektetést éppen ebben a szférában biztosítják, és pedig itt nagyon fontos a kognitív fejlődés, és hat után, hat éves kor után kezdenek erre figyelni. Tehát mi az, amit mi vizsgálunk? Amire nagyon nagy szükség van, az a kiegyensúlyozott megközelítés. Tehát itt nem csupán arról gondolkozunk, hogy az óvoda az egy olyan hely legyen, ahol a gyermekeket megőrzik, és egyszerűen csak le, tesszük a gyereket, mint egyfajta depóniába, hanem az ECEC e az sokkal többről szól, hogyan lehet a gyermekekről gondoskodni, hogyan lehet felismerni azt, hogy ö, hogyan lehet fejleszteni a gyereket, és mi az, ami meghatározó lehet a későbbi életében. Egy ö, különösen fontos a hátrányos helyzetű gyermekek esetében nagyon nagy haszna lehet ö, ennek később, és ez kell, hogy legyen a mi fő üzenetünk. Ezzel tehát foglalkozni kell, és nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés, a szülők bekapcsolása. És ez nagyon meghatározó az iskola előtti nevelésben. Ezt bátorítani kell különböző programok segítségével. És az egyik elképzelés, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon markáns, az az, hogy a különböző közösségi alapú meg különböző kezdeményezéseket kellene elősegíteni helyi szinten, bármilyen közösségről is beszélünk. Itt támogatni lehet a gyermekek nevelését. Meghatározó, hogy ebben a szülők részt vegyenek, és megfeleljen mindez a gyermekek szükségleteinek, érdeklődésének. Tehát a gyermek központú megközelítés a szülők részvételével. Ez lenne meghatározó. Elmondom azt is, hogy nagyon jó, hogyha, és nagyon sokszor előfordul, hogy nem is tudják az egészségügyi dolgozók, vagy a pedagógusok, nevelők ebben a korban, hogy ennek milyen meghatározó szerepe van. Lehet, hogy a, kampányok segíthetnek és ezek sok üzenetet tájékoztathatnak, sok üzenetet közvetíthetnek. Meg kell hallgatni a gyereket, beszélni kell velük, a játékon keresztül kell tanulni és tanítani tudatosítani kell sok mindent, és korai gyermekkorban fel kell fedezni azt, hogy hol lesz szüksége a gyereknek további beavatkozásra. Az egészséggel is foglalkozni kell, és a megfelelő hatóságoknak ezt a munkát el kell végezniük. Tehát azt gondolom, hogy szükségünk van egy megfelelő konszenzusra, ehhez programok kellenek, kommunikációs anyagok, megfelelő monitoring és megfelelő értékelés. Nagyon sok ö, tagállamban legalábbis ami a hátrányos helyzetű gyerekeket illeti, azt mondják, hogy nem megfelelő a, nem megfelelő a háttere ennek a korai gyermekkori nevelésnek, nagyon sok esetben nincs lehetőségük ezeknek a gyermekeknek bekapcsolódni a rendszerbe. Ez egy komoly probléma, és itt el kell ezen gondolkozni, hogy milyen képzést kell biztosítani azok számára, akik kisgyermekekkel foglalkoznak. Megfelelő végzettségre van szükségük, megfelelő státuszra a társadalomban. Nagyon sok esetben, sok országban két részre oszlik ez a nevelés, az egészségügyi rendszert tekintve is, és nagyon sok helyen a szolgáltatások nem integráltak megfelelően, és ez komoly problémákat okozhat, vagy mert hogy a szolgáltatást nem a lehető legjobban biztosítják, nem úgy, hogy a gyermeknek ez a legnagyobb hasznára legyen. Tehát meg kell mondanom, és vannak olyan országok, ahol ez már másképp van, Dánia, Svédország, Finnország, és azt hiszem, hogy ezektől az országoktól tanulhatunk. El kell gondolni a hozzáfér, el kell gondolkozni azon is, hogy hogyan lehet biztosítani a hozzáférést ezekhez a szolgáltatásokhoz. Nagyon sok tagországban ez rendkívül rendkívül drága, és sok esetben férőhely sincs elegendő. Tehát meg kell nézni, hogy kinek van erre szüksége, és milyen a hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz. Szükség van, meg kell nézni a jó gyakorlat cserét, a best practice a tagállamokban, ugyanis nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között. Franciaországban például a francia gyerekek sokkal tovább járhatnak iskolába. Az Egyesült Királyságban 5 éves korban, néha 4 éves korban kezdik az iskolát. Tehát meg kell nézni a különbségeket a tagállamokban, de ez nagyon sok esetben nem integrálódik megfelelően a rendszerbe ezt az Európai Uniós szinten kell biztosítani a monitoringot és az értékelést. Nagyon sok esetben azt mondhatjuk, hogy a strukturális programok, vagy a Comenius program sem biztosítja ezekben a részvételt, illetve amit biztosít, azt nem veszik megfelelő módon igénybe. Tehát nagyon fontos lenne a tudatosítás, a figyelem, felhívás ezekre a szolgáltatásokra, amelyeket az ECEC e jelent. Ezek lennének a jelentés fő ajánlásai ajánlásai. A másik fontos kérdés, hogy adatokra van szükség. A kisgyermekekkel kapcsolatos adatok eléggé nagy zűrzavart mutatnak és hiányosak. Tehát sokkal fontosabb lenne, hogy legyenek empirikus adatok, minőségi, mennyiségi adatok arra vonatkozóan, hogy a korai gyermekkorban milyen helyzetben vannak a gyerekek. Korábban is mondtam már, hogy a, van e, ugyan kutatás, de ez leginkább az angol nyelvű országokban, illetve mindenekelőtt az Egyesült Államokban. És itt is nagyon szűk területen folyik ez. És mi nem igazán ezt szeretnénk. Az Egyesült Államok, ugye az más ország, nem uniós ország és nagyon-nagyon sokfajta szolgáltatás létezik az Európai Unióban, és néha még az összehasonlítás is nehéz közöttük. Úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy országok közötti összehasonlításokat is végezzünk, hogy a tagállamok tanulhassanak egymástól. Meg kell nézni, hogy az angolul, angol nyelvű világban mi történik, hogyan vesznek részt ebben a munkában a szülők, milyen a viszony a pedagógusokkal. És azt hiszem, hogy nagyon fontos a külső világ, megismerése, a külvilág bekapcsolása, és így egymástól is nagyon sokat tanulhatunk, és egy sokkal kiterjedtebb kutatásra lenne szükség, figyelembe véve azokat a célokat, amelyeket az ECEC-nek szolgálnia kell, egy nagyon konstruktív módon, úgyhogy én üdvözlöm ezt a kezdeményezést. A tanácsal és a bizottsággal is együtt működünk, és néhány hete a magyar elnökséggel is beszélgettünk, és egy nagyon jó munka alakulhat ki és az intézményeknek együtt kell dolgozniuk, és én nagyon remélem, hogy önök mindannyian támogatni fognak engem ennek a jelentésnek az elkészítésében. Köszönöm. Hannibal. Köszönöm szépen, Hannibal asszony. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Tanács már 2002-ben foglalkozott ezzel a problémával Barcelonában, és azt mondta 2010-ig sok mindent meg kell változtatni, de megállapíthatjuk, hogy nem sok minden változott. Bizonyos országokban mm, változott, de nem az oktatás miatt, hanem sokkal inkább az anyák rendelkezésre állása miatt, mert dolgoznak és járhatnak a gyerekek óvodába, stb. vagy napközibe. Nálunk például nem is volt elég nagy a kínálat ebből a szempontból. Most dolgozunk azon, hogy ezt ledolgozzuk. Ez is egy eredménye ennek a véleménycserének például, de hát azt is látni kell, hogy a szubszidiaritás Damoklész kardja alatt vagyunk, senkit sem tudunk kényszeríteni bármire vagy semmire, és csak abban bízhatunk, hogy az Európai Bizottság olyan ösztönzőket ad, olyan ötleteket ad, amely, és amelyek megnyerik a tetszését a tanácsban ülő minisztereknek, és akkor azt mondják, hogy érdemes tenni valamit Adott esetben egy-két év után rá lehet kérdezni, hogy mit csináltatok, és a legjobb gyakorlatok alapján lehet dolgozni. Hannibal hogy már elmondta, hogy vannak jó példák egyes országokban, ezekből tanulni kellene, és úgy gondolom, hogy az a másik igény, amit a 20-20-as célok között rögzítettünk, hogy nem akarjuk, hogy túl korán elhagyják az iskolát a diákok, a 15, jelenlegi 15%-ot legalább 10%-ra akarjuk csökkenteni, és ez azzal függ össze, hogy megadjuk a gyerekeknek azt az alaptőkét ideje korán, amivel jobb képzésre juthatnak mindenek előtt, hogyha otthonról nem hozzák magukkal a lehetőséget, amilyennel mások rendelkeznek a képzés területén. Tehát ezt kell támogatnunk. Köszönöm a munkát, Tver kolléga. Köszönöm. Először is Nincs tolmácsolás. It doesn't work. Uh, torej mislim, in Germany it works. In English not? Okay. Mislim, Please. da je osnutek poročila kolegice... Nos, megint nem működik. Angolra nincsen tolmácsolás. Okay. Yeah. Uh, torej kolegica <laughs> Mary Hannibal je prevzela... Nos, szeretném megköszönni a kollégának ezt a fontos kezdeményezést, hiszen egy hiányosságról volt eddig szó, és ezért is köszönöm a kezdeményezést. Azt gondolom, hogy a jövőnk és az Európai Unió jövője attól függ, hogy mennyi pénzt és mennyi erőfeszítést fektetünk gyermekeinkbe. Ebből a szempontból a legfontosabbak az első évek a gyerekkorban, ahogy azt Hannibal asszony is mondta. Ez egy fontos szakasza a gyermek fejlődésének, legyen szó a szellemi, pszichológiai vagy testi fejlődésről. Tehát itt egy eddig elhanyagolt területről van szó, amelyel az EU korábban nem foglalkozott. Ugyanakkor vannak jó gyakorlatok, ezen a területen vannak példák, amelyeket le lehetne másolni. A régi tagállamokban, sőt az új tagállamokban is találunk jó gyakorlatot, amelyeket a régi tagállamok átvehetnének itt elsősorban Szlovéniára és a Cseh köztársaságra gondolok. A tanulmány, illetve a jelentés igen átfogó. Bizonyos dolgok hiányoznak belőle a mozgásról, illetve a az egészséges táplálkozásról kevés szó esik a jelentésben, de azt gondolom, hogy február 14-éig van elég időnk arra, hogy a módosítókat megfogalmazzuk. Ami a barcelonai döntéseket, határozatokat illeti, mi magunk sem tudtuk, hogy melyek azon ajánlások közül a legjobbak a három és hat év közötti gyermekekre vonatkozóan. Az volt ugye az ajánlásod, hogy a három és hat év közötti gyermekek 90%-át eh, óvodai ellátásban kell részesíteni, míg a még kisebbeket a születéstől három évig terjedő korosztályt, korosztálynál a harmadát alkalmazták ennek, mint irányszámot, tehát 30%-ot. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb gyermek legyen ilyen korai fejlesztés fejlesztésben a legfiatalabb korban, tehát bölcsödés, bölcsödés korban. Ez azért fontos, mert a gyermekek ebben az időszakban, életszakaszban tanulnak meg egy sor nagyon fontos dolgot, amire aztán a későbbi fejlesztés ráépülhet. Örömmel hallottuk, hogy az Európai Bizottság is egy anyagon dolgozik, és reméljük, hogy az ő munkájuk, illetve az Euró a mi munkánk, tehát a kettőnk együtt, ketten együtt további eredményeket fogunk tudni elérni. Köszönöm szépen, Takula kolléga. Köszönöm. Elnök asszony. Szeretném azzal kezdeni, hogy Mári Hannibalnak Gratulálok ehhez a jelentéshez. Már most is sok jó dolog van ebben a jelentésben, és amikor hallgattam a szóbeli beszámolóját, abból is látszott, hogy az egész rendkívül átfogó megközelítésre val. És innentől kezdve csak a legfontosabb dolgokkal foglalkoznék. érdemes aláhúzni, hogy a legértékesebb erőforrásaink azok nem energetikai értelemben vett erőforrások. Itt az Európai Unión belül a legértékesebb erőforrásunk a gyermekek. És ezt érdemes újra és újra felidézni magunkba ezt az igazságot, nem csak ebben a bizottságban, hanem más bizottságokban is. A, az előadó is mondta, hogy nagyon komoly hozzáadott értéke lehet a legkorábbi életszakaszban végzett fejlesztői munkának. Sok jelentés és tanulmány jelent meg ebben a témában a legkorábbi életszakaszokra vonatkozóan, most legyen ez a nullától három évig terjedő időszak, vagy pedig a háromtól hat éves korig terjedő időszak. Azt mondják egyes kutatók, hogy az igazi komoly tanulási folyamat akkor történik, és az összes többi az erre épül rá. Ezért is kell tehát nagy fontosságot tulajdonítani a korai fejlesztésnek. Ugyanakkor hagyni kell, hogy a gyerekek gyerekek lehessenek, éppen ezért fontos a játék szerepe is. A gyermekek fejlesztésénél ne a munkaerőpiacra gondoljunk, meg a gazdaságra, hanem arra, hogy megfelelő neveléssel jó embereket neveljünk belőlük. A kognitív ismeretanyag és képességek, készségek, valamint a motoros képességek, érzékszervi képességek elsajátítása, elsajátítatása szintén rendkívül fontos ahhoz, hogy teljes személyiség fejlődjön ki a gyerekből. Tehát örülök az eddig elvégzett munkának, elnök asszony, és remélem, hogy tényleg egy jó jelentést tudunk elkészíteni megfelelő ajánlásokkal. Onnantól kezdve a probléma, vagy a feladat már csak az lesz, hogy rávegyük a tagállamokat, hogy mindezt hajtsák végre, és tényleg cseréljék ki egymással a legjobb gyakorlatokat, a legjobb tapasztalatokat. Én magam egyébként szintén örülök annak, hogy a raportőr is azt mondta, hogy az anya és apa, mint családmodell eh, ki van domborítva ebbe a jelentésbe, tehát a család szerepe rendkívül fontos egy olyan eh, korszakban, ahol a bizonytalanság egy komoly tényező. A biztos családi háttér szerepe a nevelésben rendkívül fontos. Köszönöm. Mrs. asszony. Köszönöm, én magam is köszönöm Hannibal asszonynak ezt eh, a kezdeményezést és az egész eddig elvégzett munkát. Minden gyereknek joga van a lehető legjobb nevelésben részesülni, és oktatásban részesülni, és azt gondolom, hogy éppen ezért az egyetemes hozzáállás a megfelelő hozzáállás. Én is szeretném a szülők szerepét hangsúlyozni, illetve azt, hogy a szülők maguk is gyakran oktatásra szorulnak, további fejlesztésre vagy nevelésre szorulnak, ahhoz, hogy elláthassák a szülői feladatokat, ezt is át kell gondolnunk. E, emellett e, a puha adatok cseréje, illetve a legjobb gyakorlatok cseréje nagyon fontos, mert e, a tanulás és az életminőség igen komoly összefüggést eh, mutat. Jó, hogy ez a kérdés napi van. Köszönöm. Köszönöm. Patimo kolléga. Köszönöm szépen. Nagy benyomást tett rám a kolléganő munkája, Hannibal kolléganő munkája. Az érdekelne még, hogy a jelentésében, bár nem tudom pontosan hol, de foglalkozik-e azzal a tényel, hogy az Európai Unió számos országa egy saját problémával szembesül, egy sajátos problémával, ez a bevándorlók gyereke. Ez már tulajdonképpen jogi kérdéseket is felvet, hiszen nem egészen világos a jogi státuszuk ezeknek a gyerekeknek. Ön is beszélt arról, hogy a szubszidiaritás elvével kell boldogulnunk. Ezért azt gondolom, Európának ezt a konkrét problémát meg kéne próbálni kezelni, legalábbis beszélni kéne róla, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos szerephez jut ez számos országban egyfajta egyenlő elbánást kéne elérnünk valamennyi gyerek vonatkozásában. Köszönöm szépen, kolléga. Emlékeztetni szeretnék arra Hannibal asszony már beszélt a nehezebb körülmények, vagy sajátos körülmények közül érkező gyerekek gondoskodása téma nála fontos, talán a migráció is ide tartozhatna, vagy külön lehetne beszélni róla. Most a bizottság Szápjus Szavala úr képvi. Köszönöm, elnök eh, asszony. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, ez egy fontos szakpolitikai terület, amelyet eddig nem ha figyelmünkkel különösen fontosak azok az elemek, amelyekről a jelentés is azt mondja, hogy jobban oda kell figyelni. Nagyon jól szintetizálja a jelentés a gyermek oktatása, korai fejlesztés, korai nevelés szerepét, illetve annak fontosságát. Mi is úgy gondoljuk, hogy a korai gyermekkori nevelés megnöveli a megfelelő életkilátások esélyét, Eh, az életminőséget, eh, eh, a további tanulásban is segítségére lehet ezeknek a gyerekeknek, illetve a hátrányok leküzdésében is fontos szerepet játszhat. Különösen fontos éppen ezért a különleges fejlesztési igényű, illetve a bevándorló gyermekek esetében. Mindenképpen fontosabb ez az életszakasz ebből a szempontból, mint a későbbi beavatkozások. Éppen ezért a bizottság is úgy döntött, hogy egy saját közleményt fog kiadni a korai gyermekkori fejlesztésről, és úgy gondoljuk, hogy az majd remekül kiegészíti az Európai Parlament eh, jelentését. Nagyon jó tehát az időzítése ennek a jelentésnek, mert a magyar elnökség is eh, prioritásként kezeli eh, a gyermekkor kérdését, és februárban egy februárban egy konferenciát szervez, a májusi csúcson pedig a tanácsi következtetésekbe is bekerül ez a téma. E, tehát e, utalnék itt a 2008-as tanácsi konklúziókra, illetve a 2020-as munkaprogramra is, e, amelyek felszólítják a bizottságot, hogy a nyílt koordinációs módszer mentén tegyen lépéseket ebben a témában. Ezt a munkát, a tagállamok ilyen irányú e, munkáját támogatni fogjuk. Ahogy a jelentéstevő is mondta, rendkívül eltérőek az oktatási rendszerek az Európai Unión belül, sokat tanulhatunk egymás módszereiből és gyakorlatából. Ezt az együttműködést kívánjuk tehát megkönnyíteni a jövőben, és e, örömmel állunk a parlamenttel való szorosabb együttműködés elébe. Köszönöm. Mr. Sanibel. Köszönöm ezeket a kedves szavakat, amik elhangzottak itt eh, a, a jelentésemmel kapcsolatban. Először is a, a pakkasszony által felvetett az eh, iskolai oktatásból kiesett eh, diákokra utalnék. Tudom, hogy ezzel foglalkozni kell, és tudom, hogy a bizottság egyik célja az, hogy az iskolai oktatásból kieső gyerekek számát csökkentse, az iskola elhagyók számát. Azt gondolom egyébként, hogyha minél korábban elkezdjük az nevelést, az oktatást, akkor azok a gyerekek statisztikailag tovább iskolában maradnak, és Egyébként a téma szerintem is egy jó kiegészítő jelentés tárgya lehet. Szintén elhangzott itt a jó táplálkozás, illetve a mozgás fontossága. Szerintem ezek is olyan témák, amelyekkel kapcsolatban jó módosító indítványokat lehet majd megfogalmazni. Az pedig, hogy 90% a gyerekeknek részesüljön óvodai ellátásban, ez megint egy olyan dolog, ami természetesen célkitűzésként érdekes és, és egy kitűnő cél. A Takula úr, ami amikor a jelentésről beszéltünk korábbi szakaszában, akkor ön már mondta, hogy a gyerekek maradhassanak gyerekek, és én ezzel teljesen egyetértek. értek, tehát ne terheljük túl a gyerekeket, és ne vegyük el a boldogságukat a, nem is ez a lényege a, ennek az egész jelentésnek, hanem az, hogy jó minőségű ellátásban és oktatásban eh, részesüljenek eh, megfelelő központokban, óvodákban. Eh, és itt jön be az, amit a kolléganő mondott az otthon szerepével kapcsolatban. Teljesen egyetértek azzal is. A szülőket is be kell vonni, és hogyha nekik szükségük van támogatásra, akkor kapják meg azt. Az egyik utolsó felvetés a migráns gyerekekre vonatkozott. Amikor, amikor én ebben a jelentésben, illetve a jelentés elkészítése során a hátrányos helyzetű gyerekekről beszéltem, akkor azt láttam, hogy a migráns gyerekek gyakran hátrányos helyzetű családban nőnek fel, tehát kettős hátrányban vannak. Én magam eh, is személyesen tapasztaltam ezt, eh, hiszen voltam iskolaigazgató Londonban, és láttam különböző nem angol hátterű gyermekeknek a problémáit közelről. E, Nagy-Britanniában az etnikai kisebbség kifejezés nem ismert, és nem egy, egy elég idegen kifejezésnek hangzik angol fül számára, de mégis jól leírja azt, ami a probléma. E, egy csomó esetben az ilyen migráns gyerekeknek különleges támogatásra, más minőségű iskoláztatásra van szükségük, és ezt meg tudjuk nekik adni, nem csak a gyerekeknek hanem a szülőknek is. Azt gondolom, hogy egy tagállam sem akarja, és az Európai Unió sem akarja azt, hogy egyfajta, egyfajta visszamaradott, leszakadt migráns osztály kialakuljon a társadalmunkban. Ezért is azt gondolom, hogy még inkább oda kell figyelnünk a bevándorló családban született gyerekekre. Örömmel hallottam a bizottság részéről a nyílt koordinációs módszerre való utalást, hogy ezt hajlandóak lesznek alkalmazni ebben a témában is. Örülök minden hozzászólásnak, és a továbbiakban is együtt kívánok önökkel működni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság február vég, nem, nem is a végén, február 9-én a saját ajánlásait előterjeszti ebben a témában, és gondolom Hannibal asszony már eddig is jó kapcsolatot épített ki a bizottsággal, és megnézi ezeket az ajánlásokat. Ezeket aztán a saját jelentésében is indítványokkal kommentálhatja. Persze mi is megtehetjük ezt. Ez azt jelenti, hogy nem kell plusz jelentést készítenünk, hanem Hannibal asszony jelentését az önök ajánlásai kontextusában tudjuk elfogadni. További hozzászólást nem látok ebben a témában. Köszönöm szépen a bizottságnak és Hannibal asszonynak. Az ötödik napi rendi pont következik. Az ötödik napi rendi pont tehát. A kulturális és kreatív iparágokban rejlő potenciál felszabadítása a téma, olyan szó és téma, amely melyel olyan sűrűn mm, sose találkoztam korábban, mint elmúlt évben. A bizottság úgy tűnik, hogy valamilyen hullámot gerjesztett itt, vagy már valahol nagyon a levegőben volt a kreatív, a kulturális ágazat, bárhol előfordulok, mindig előjön, mindenre lehet alkalmazni. Szerintem néha túlbecsülik, de remélem, hogy Marie Terez visszahoz bennünket a tények talajára, a realitások talajára. Köszönöm szépen. Ez a jelentés a bizottság egy zöld könyvére reagál, amelynek a címe a a tehát a kreatív iparágakban rejlő potenciál felszabadítása. Ez az Egyesült Államokból jön egyébként az ötlet, némi fenyegetést érzünk az Egyesült Államokból az európai kultúrára nézve, és éppen ezért gondoltunk arra, hogy a növekedést is lehetne gerjeszteni ezen a területen, meg kéne ragadni a szükséges lehetőségeket ehhez viszont egy saját dinamizmus kell kialakítani, amely képes felszabadítani ezt a potenciált. Most röviden bemutatom, hogy szerintem hogy lehetne ezt megcsinálni. Nézzük meg először az ágazatok duális jellegét. Van egy gazdasági vetülete a dolognak, munkahelyteremtés, jólétteremtése, de van egy kulturális tényező is ebben, hiszen ez a fajta tevékenység a szociális és kulturális integrációhoz járulhat hozzá. Ezen túlmenően pedig a pluralizmus, a nyelvi, kulturális pluralizmus is fontos szerephez jut, ehhez is hozzá tud járulni a kulturális és interkulturális párbeszédhez való hozzáférés egy fontos címszó még itt, és persze a gazdasági vetületét se felejtsük el a digitális területen az új kommunikációs és információs technológiák alkalmazására is gondolunk. Itt természetesen a munkakörülmények, a szociális és a jogi aspektusok is külön szerephez jutnak. Mint Hannibal asszony az előbbiekben taglalta, nagyon fontos az, hogy ezek az ágazatok ne essenek valamilyen általános leírás alá, hanem a specialitásokat is szem előtt kell tartani, ilyen módon kell őket figyelembe venni, hiszen ebben az esetben tudjuk az említett potenciált meg lehet megfelelően kibontani. Vagyis képzésről van szó, szenzibilizálni kell a polgárokat már az oktatás során, a képzés során, hogy fogékonyabbá váljanak az ilyen jellegű kulturális tevékenység iránt. Hogyan tudjuk tehát ezeket a célokat körvonalazni? Oly módon, hogy már gyerekkortól kezdve a gyerekeket felkészítjük megfelelő intézkedéseken keresztül arra, hogy fogékonyak legyenek, partneri kapcsolatok iskolák között vállalatokkal, megfelelő kapcsolatokat kell kiépíteni a pénzintézetekkel, hiszen a finanszírozást is valahol biztosítani kell, ki kell építeni a kapcsolatokat a szakértőkhöz, akik a kompetenciafejlesztésben vesznek részt, és természetesen a széles közvéleményt is be kell vonni, szenzibilizálni kell, helyi szinten és regionális szinten is, hiszen a kreatív és kulturális ágazatok nagyon fontos szerepet játszanak a kreatív pólusok kialakításában helyi és regionális szinten. Ne felejtsük az idegenforgalmi tevékenységet se, illetőleg az európai kulturális örökség védelme is szerepet játszik Végül pedig meg kell még említeni a művészek mobilitását, ezzel szintén hozzá lehet járulni ahhoz, hogy a helyi kereteket áttörjük, és nemzeti szinten eredményesebbek legyünk. Úgy gondolom, hogy digitális korunkban arról van szó, hogy megfelelő közös szabványokat kell kialakítani, amelyekkel ez az ágazat dolgozni tud. A tagállamoknak itt tovább kell haladniuk az egységes piac megvalósításában is. A kreatív és kulturális ágazatoknak innovatív módszereket kell kialakítaniuk online szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, ezeket jogilag alá kell támasztani, egy tényleges belső piacra van szükség az online szolgáltatások területén. Új termékeket és szolgáltatásokat kell keresni, amelyek növekedést biztosítanak, és megfelelő módon gondolni kell a honoráriumok biztosítására is, a szellemi jogok tulajdonosainál is. Aztán a versenyterületet se szabad figyelmen kívül hagyni, ennek a sajátosságét összhangba kell hozni a kulturális ágazattal. Szükség van arra, hogy kezdeményezzük fordítások, szinkronizáció elkészítését, illetőleg feliratozást is lehet készíteni a filmekhez. A média és kultúra, kulturális program 2014 és 2020 között éppen ezen célokra is felhasználható lenne. Talán további rendezvényeket, eseményeket is kellene tervezni. Ezen túlmenően egy európai és többnyelvű platformra van szükség, amelyet az egész ágazat használni tud, annak érdekében, hogy a tapasztalatait és a sajátos tudását ki tudja cserélni. Egymás között kísérleti projektekre kell szükség, amelyeket határokon átnyúló módon alakítunk, hogy megfelelő információkhoz jussunk a jogi keretről és a finanszírozási lehetőségekről. Tehát ilyen platformra szükség lenne, hiszen sajátos gazdálkodási és üzemeltetési rendszerek működnek ezen a területen. Biztosítani kell azt is, hogy a kulturális projektek eh, tényleg gazdaságilag is eh, életképesek legyenek. A finanszírozás eh, is fontos, a hitelintézetek figyelembevétele, tehát nagyon fontos, és őket is fel kell világosítani, hiszen nem ismerik ennek a szektornak a sajátosságait a megfelelő finanszírozási lehetőségekhez a hozzáférést biztosítani kell, új innovatív eszközökre van szükség a legkülönbözőbb formákban, kockázati tőke, bankkoroncia és egyéb formákban. Természetesen már vannak bizonyos lehetőségek, Ezeken azonban túl kell lépnünk, egyfajta technikai jellegű támogatást is ki kell alakítani a finanszírozási lehetőségek feltárásában. A helyi szintnek kellene ahhoz hozzájárulnia, hogy a különböző érintettek eh, megtalálják egymást az ágazaton belül. Nagyon fontos az is, hogy a megfelelő specifikus finanszírozási eszközöket megtaláljuk, amelyek lehetővé teszik a befektetést kisebb és közepes vállalatokba is. Ami a kulturális projekteket illeti, gyakran mikrogazdasági tevékenységekről beszélünk, mindenképpen kívánatos lenne, hogy az önkormányzatok helyi és regionális szinten együttműködnének, a jó gyakorlatokat kicserélnék, és a határokon átnyúló projektet fejlesztenének ki. lehetőség szerint jó feltételeket kell biztosítani a kis és középvállalatok számára. Ehhez várom ötleteiket és ösztönzéseiket. Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ebben a jelentésben sok minden szerepel, amit 18 éve vitatunk. 1992-ben az első jelentést én írtam a művészek helyzete Európában címmel támogatást alakítottunk ki, amelyet 96-ban megismételtünk, 99-ben újra, aztán nem tudom, 2000-ben, meg egy-két évvel ezelőtt egy kolléganő újra aláhozott, és igazából nem történnek dolgok, lépések az Európai Unióban a művészek életét akarjuk megkönnyíteni, mobilitást akarunk biztosítani, adóterhek alakítását is úgy szeretnénk elérni, hogy aki mondjuk három hónapig keres valamit, kilenc, és kilenc hónapig semmit, akkor három hónap alatt ne kelljen annyi adót fizetnie, ami most a három hónapra esik, hanem fel kell osztani a többire is. De beszélhetnénk például a francia tapasztalatokról, tanulni lehetne belőle, mert ott a művészek tényleg jó státusznak örvendenek Szerintem ezek olyan kérdések, amelyek eh, ebben a jelentésben megemlítendők. Tehát nem csak magukról, az ágazatokról beszélünk, hanem az emberekről is, akik itt keresik a kenyerüket, és eh, így képesek virágzásnak indítani ezt. Ivó Belet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandul szeretnék most hozzászólni. Én vagyok egy állásfoglalás szerzője, amely Sánchez Schmidt asszony jelentéséhez készült az Ipari és Kutatási Szakbizottság számára. Nagyon fontos, hogy készül egy állásfoglalás az ITRE-ben erre vonatkozóan, már csak azért is, mert világossá kell tenni, hogy itt ugyan művészekről és kulturális tevékenységekről van szó, de ezzel egyidejűleg kemény gazdasági kérdésekről is. Ez nem egy soft téma, nem egy puha téma. Ez időközben jelentősen hozzájárul az európai gazdasághoz. 2,6%-a az gazdasági összteljesítményen belül azért sok, az audiovizuális ágazatok, ezek tehát a játékok, az elektronikus játékok, különböző architektúrák, egyebek. Ez időközben egy nagyon komoly, súlyos gazdasági ágazat. A szakbizottságunkban a megközelítés ezt tartalmazza egyébként, de a jelentéstől sokat várunk, és amit mi ki akarunk emelni, az az, hogy a finanszírozási lehetőségekhez a hozzáférést kell biztosítani. A kis és középvállalatok esetében vannak kreatív ötletek, de a pénz gyakran hiányzik hozzá, és nehéz ezt a tevékenységet pénz nélkül folytatni, nem nehéz kitartani az ötletek mellett, és a finanszírozási lehetőséget a híres angelsek, azok, akik segítenek ebben, azt gondolom mindenképpen új finanszírozási eszközökön kell gondolkodnunk, amelyekkel segíteni tudunk a kis és középvállalatoknak az adózás szempontjából, a termékek és a művészek adóztatása szempontjából is van mit tennünk. E, az áfa például, ez is időtlen idők óta húzódik már, az online-offline adó kulcs szerintem ezt figyelembe kell venni. Lehet, hogy nem sokra jutunk először vele, de valamikor végre ezt is meg kell csinálni. Egy kedvezőbb áfára van szükség az online gyártáshoz, és ezzel eljutunk az Európai Bizottság digitális agendájához. Ez is működik már, igyekszünk rajta dolgozni. A lényeg az, hogy megfelelő szabályozási keretet találjunk az online szektor számára. Azt gondolom, ez az ágazat per definíció nem határokon átnyúló módon dolgozik, éppen ezért egy megbízható szabályozási rendszerre van szükség mindegy, hogy kivel beszélnek az ágazat képviseletében, azt fogják mondani, hogy védeni kell az online termékeinket. Egy utolsó megjegyzés elnök asszony és előadó asszony. Hídakról szeretnék még beszélni, az iskolarendszerek, iskolai ágazatok közötti hidakról és, és az ágazat. Tehát az iskola és az ágazat között hogy tudjuk ezeket a hidakat ácsolni. Tudatosan beszélünk iparágról ebben az esetben, mert a hagyományos iparágak is amelyek klíma problémákkal foglalkoznak, az autogyártás, az acélipar. Nos, ezeknek szintén te, kreatívaknak kell lenniük, ez egy része ennek, és a kreatív ágazatok és a hagyományos iparágok között meg kell találni a megfelelő hidat ehhez impulzusokat kell adnunk, segítséget kell adnunk, hogy több kapcsolat alakuljon ki, hogy a kreatív és a hagyományos iparágok között jól működjön a kapcsolat. Ezt nem lehet túlértékelni, ez rendkívül fontos. Például a hagyományos iparágakon belül is a megújuláshoz szükség van a kulturális és kreatív ágazatra. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani, mert egy nagyon megfelelő módon hívta fel a figyelmünket ennek a kérdésnek a fontosságára, hogy milyen fontos összpontostani ezekre az iparágakra, és jelenleg amikor a gazdasággal foglalkozunk, akkor úgy gondoljuk, hogy ezek az iparágak, ezek a területek nem olyan fontosak. Most a kollega elmondta, hogy milyen nagy mértékben járnak hozzá, járulnak hozzá a GDP-hez, és hogy 5 millió emberről van szó Európában. Nagyon azt mondta ön, elnök asszony, és értettem, amit mondott, hogy már 18 évvel ezelőtt is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, úgyhogy a lényeg az lenne, hogy végre csináljunk valamit, és próbáljuk elérni a célunkat, ugyanis ez gyakran, gyakran éppen az oka azoknak a kritikáknak, amelyeket hallunk, hogy nem történik itt semmi. Úgyhogy nem lehet ezzel tovább csak a gondolat szintjén foglalkozni, és különösen érdekes megnézni az online kérdéseket és a tulajdonjogok kérdését nagyon sok szerző számára jelent ez probléma. És meg kell nézni az európai perspektívákat. Ön említette Franciaországot, az én országomban adómentesség jár, ezek adómentességet biztosítanak ezen tevékenységek számára. Tehát meg kell próbálni célokat meghatározni, meg kell nézni az egyes elgondolásokat, amiket hallottunk, az, amit ön is elmondott, és így aztán ezek a kérdések talán elvezetnek a cselekvéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy már tettünk volna valamit, ha, ha ezt lehetett volna, hogyha tehettünk volna, nehogy azt gondolják a hallgatók, hogy nem rajtunk múlt, hanem szenzibilizálni kell azt, akik, ezt, akik a végrehajtás szerepét töltik be, tehát megfelelő impulzusokat kell adni, de hát szívesen hallom ezt, ezeket az ösztönző szavakat, és rögtön továbbítom a kormányoknak és a bizottságnak. És most Kámelyévert asszony köszön, következik. Köszönöm Köszönöm Sánchez Schmidt asszonynak is a beszámolóját. A jelentés nagyon sok fontos kérdést vet fel a kulturális és kreatív gazdasággal kapcsolatban, és akkor, amikor a bizottság zöld könyvét megkaptam, akkor egy kicsit csalódott voltam. Ugyanis egy kicsit az volt a benyomásom, illetve nagyon is az volt a benyomásom, hogy a kultúra és a kreatív ipar az gyakorlatilag az információs kommunikáció technológia számára kell, hogy ötletekkel álljon elő, és ennyi az egész. Ez túlságosan funkcionális megközelítés. A kultúrában, a kultúra területén azok, akik eh, itt kapnak képzést, nagyon fontos személyiségek, akik azután számos más gazdasági területen dolgoznak. Ez is fontos, de ez még mindig túl funkcionális megközelítés, mert a kultúra és a művészet különlegességét, egyedi értékét nem veszi figyelembe. Tehát a kulturális és gazdasági tényező. Ezt ugyan említik a zöld könyvben, csak valahogy nem mennek bele a részletekbe ezzel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy ezt jobban ki lehetne hangsúlyozni a jelentésben. Ha a németországi vitát figyelem, akkor azt gondolom, hogy nagyon figyelni kell. A kultúra és a kreatív gazdaság és ennek az elősegítése nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy a, a klasszikus kultúra ö, támogatás kisebb legyen, mint a múzeum, a színház, a mozi. Tehát azt, amit az önkormányzatok támogatnak, nem szabad a két dolgot egymás ellen kiátszani és a kultúra támogatása az nem szenvedheti meg azt, hogy azt mondjuk, hogy többet kell investálni a kulturális és a kreatív gazdaságba. Ez egy nagyon fontos vita, ami eh, nálunk is folyik, és itt látni kell, hogy nem szabad kiátszani ezt a két területet egymás ellen. Mindegyik érték önmagában, és mindegyiknek megfelelő önálló támogatásra van szüksége. Nagyon fontosnak tartom, amit Sánchez Schmidt asszony is kiemelt az ötös pontban, mégpedig azt, hogy a finanszírozás, illetve a művészek és a kreatívak képzése a gazdasági területen hogy történik. A kreatív Hát ők, ugye tudjuk, hogy hogyan működik ez. A probléma akkor jelentkezik, amikor gazdasági tevékenységet kezdenek, és nagyon komoly nehézségeik vannak, mert nem tudják, hogy hogyan kell vezetni egy kis vállalatot, hogyan kell könyvelni, meg minden tartozik még ide. És azt hiszem, hogy itt van szükség komoly támogatásra a KKV-k, a kreatívok számára, és itt nagyon sok együttműködési lehetőség is kínálkozik az ipari és gazdasági kamarákkal, amelyek valamilyen formában azt hiszem, hogy minden uniós tagállamban léteznek. Tehát innen is lehetne támogatást kapni. Ott, ahol ez nem, ahol az egyetemen ilyesmit nem tanulnak, ott ezeknek az intézményeknek lehet segíteni, hogy tanítsák meg őket, hogy például hogyan kell egy kis vállalkozást vezetni, és ez a finanszírozáshoz, hitelekhez való hozzáférést is segítheti, mert a bankok azért nem minden további nélkül biztosítanak hitelt az ilyen kis kreatív vállalatok számára. Azt hiszem, hogy meg kell gondolni hogy amikor a támogatási programainkon dolgozunk az elkövetkező években, és itt azt kell megnézni, hogy, és fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehet ezt a strukturális programokba is bevonni, beépíteni, mert itt is vannak lehetőségek, hogy forrásokat biztosítsunk a kulturális és a kreatív gazdaság számára, és nem csak a viszonylag, viszonylag szegényes kulturális támogatási programból, mert ott sok pénz nincs, és hát minden önkormányzat, minden régió számára nagyon fontos ez a saját fejlődésük, akár gazdasági fejlődésük számára, és nagyon fontos itt a strukturális források bevonása is, mert a következő kérdés ugye a művészek társadalmi biztosítása, ugye itt nem csak gazdaságról, hanem itt emberekről is szó van, tehát a művészek nagyon sok esetben szociálisan nehéz helyzetben élnek, nincsenek megfelelő biztosítások, és hát az adókérdésről is esett már szó, és itt is komoly felelősségünk van és azt kell sürgetni, hogy a szociális, a társadalombiztosítási rendszerek a művészek számára mind nemzeti, mind uniós szinten jobban a figyelem középpontjába kerüljenek, megfelelő módszerekre, intézkedésekre van szükség, hogy a művészek megfelelő társadalombiztosításban részesüljenek. És ez lett volna néhány olyan összefüggés, amelyekről azt gondolom, hogy kicsit markánsabban lehetne kiemelni a jelentésben. Köszönöm szépen, hát Lákin asszony. Köszönöm szépen, köszönöm Sánchez Schmidt asszony munkáját. A kreatív és kulturális ipar, ipar nagyon fontos része az európai gazdaságnak, és hát meg kell, el kell érni, hogy megfelelő befektetéssel tudjunk így dolgozni, hogyan lehet a potenciált felszabadítani, hogyan lehet, milyen képzéseket lehet itt biztosítani, hogy az emberek a lehetőségeikkel élni tudjanak ezen a területen. A problémák érthetők, és különösen a az online, illetve az internetes gazdaságban a, a letöltésekkel és a, a szerzői jogok kapcsolatával kapcsolatban. Tehát itt nagyon fontos ezt biztosítani, hogy itt megfelelő megoldások legyenek. És el kell érni, hogy mindenki megkapja a megfelelő járadékot, járulékot azért, ami neki jár ilyen tevékenység körében. Köszönöm. Köszönöm. Vattimó úr. Köszönöm. Én is azokról szeretnék beszélni, illetve azokról is szeretnék beszélni, akik nem csak produkálnak valamit. Vannak olyan művészi szakmák, amelyek lehet, hogy egy ideig dolgoznak, aztán utána például 9 hónapig nincs munkájuk. Olaszországban sokszor kérdeznek engem művészek, szerzők, publicisták, és nagyon sokszor nagyon nagy a megszakítás a munkájuk során, és akkor itt társadalombiztosítás sincs ebben az időszakban a bizottságot is kérdezném, hogyan tudna sikra szállni azért, hogy megnézzék a legjobb gyakorlatokat ezen a területen Európában, és a bizottság a kormányokhoz fordulhatna, hogy tegyen valamit ezen a területen. Ez fontos lenne. Köszönöm. Sánchez Schmidt asszony is említette ezt, Boris úr kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az előadónak ezt a jelentést, mert ez megfelel a kulturális miniszterek többsége álláspontjának, akik negatív hangon szóltak a 2020-as stratégiáról, mert hiányolták belőle a kultúrát. Ők, mármint a miniszterek, szintén kifejezetten aláhúzták a kreatív iparágak fontosságát, amely abszolút hiányzott az eredeti tervekből. Éppen ezért tehát ez egy hiány betöltő kérdés a 2020-as stratégián belül is. Kettős megközelítést kell itt alkalmaznunk, hiszen egyrészt van egy gazdasági aspektus, másrészt pedig egy oktatási, kulturális aspektusa ennek az egésznek. A kulturális oktatásra szerintem hangsúlyt kell fektetnünk, mert az a jövő vállalkozóit is az ő helyzetüket és lehetőségeiket is megjavítja, hiszen javítja, hiszen akkor utána majd ők is ilyen vállalkozásokba tudnak eh, fogni. Tehát van ennek eh, egy kulturális oktatási aspektusa, eh, ki kell választani ehhez a legmegfelelőbb tartalmat ehhez a kulturális misszióhoz. Ami pedig a gazdasági aspektusát illeti ennek a kérdésnek, egy nagyszerű jelentést fogadtunk el a az egységes piacról számos szakbizottság közreműködésével, és ebbe kell beleillesztenünk a kreatív iparágakat, mert a belső piac fog majd nagy szerepet játszani abban, hogy hogyan áramlik majd a tartalom, a digitális tartalom, illetve hogy mi lesz a kultúra helye a jövőben. Szintén érdekes, érdemes lenne beszélnünk az egész iparág finanszírozásának kérdéséről. E, ki érdemes itt térni azokra az európai pénzalapokra, amelyek a kultúrát hivatottak e, finanszírozni, én a, nem, a regionális szintet ismerem jobban, és hadd mondjam el önöknek azt, hogy nagy a verseny az elérhető pénzforrásokért a különböző vállalatok között, illetve egymás között nagy a verseny a különböző iparágak, kulturális iparágak között ezért is lenne érdemes felkutatni azokat a további eszközöket, amelyek alkalmasak további segítségnyújtásra, technikai megoldásokra e, és e, eszközökre gondolok. A jövőben érdemes lenne olyan programot e, is készíteni, amely a kultúrában tevékeny cégekről szól. Szeretném, hogyha ezt az Európai Bizottság felkarolná ezt a témát, mert különben nagyon nehéz lesz elérni a, ezeknek a cégeknek a támogatását a jelenlegi versenyhelyzetben. Köszönöm. Egy dolgot meg kell mondani, ugye bennünket itt véleményt kértek tőlünk, de az IMCO az egyetlen bizottság, amely azonban nem szerepel a listán. Úgyhogy akkor azért fel kell tenni a kérdést, hogy ők is így látják -e ezt, mint mi. Úgyhogy ezen a területen azt hiszem, hogy jobban kell nyomolnunk. Renner asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a konzisztens és nagyon jól sűrített jelentését. Nagyon könnyű olvasni, és nagyon sok fontos dolgot tartalmaz. 18 év hosszú idő, persze, és hát én is figyelem otthon, hogy a kreatív iparok, a kreatív industries, ahogyan új németül mondjuk, nagyon, nagyon nagy figyelmet kap, az emberek lassan látják, hogy ez egy új gazdasági terület lehet, amely sokak számára számára biztosíthat munkát és munkahelyet, úgyhogy a gazdasági kamarák tevékenysége is kiterjed erre. De ugye te is mondtad, hogy a kamarák fontosak, és hogy a harmadik, a Bázel 3 is fontos szerepet kaphat itt, ugyanis itt nem lehet megfelelő gazdasági tervet összeállítani, hogyha nincsenek meg a megfelelő feltételek. Nagyon fontos, hogy ehhez meglegyen a politikai háttér, és esetleg kivételeket kell biztosítani a Bázel 3 alól, és nagyon fontos a fiatalok képzése. Ausztriában új szakfőiskolák jöttek létre, amelyek kifejezetten a kreatív területekkel foglalkoznak, és nem csak művészi, hanem gazdasági szempontokat is figyelembe vesznek, elsősorban az autóiparban, de ez is egy kreatív ágazat. Na most ebbe az irányba kellene tovább lépni, hogy itt fontos a kettőnek a kombinációja, a kreatív és a gazdasági szempontoknak, és hát ez a kör négyszögesítése gyakorlatilag, hogy a pénzügyi eszközöket a kis és mikrovállalkozások számára is biztosítani kell, hogy ez megélhetést is biztosíthasson. Tehát ami a problémát olyan inkoherensét teszi, az, hogy itt nem csak termelő művészekről beszélünk, mondjuk, akik kerámia vázát állítanak elő, hanem olyan művészekről, énekesekről, színészekről, akiknek komoly problémáik vannak az adózással és a társadalom biztosítással. Jó lenne alaposan megnézni ezt a hatalmas területet, súlypontokat meghatározni, és akkor talán jobban odafigyelnének ránk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Steyenhoff úr. köszönöm szépen, köszönetet mondok, illetve üdvözlöm Madame Sánchez jelentését, és gratulálok neki. Ez egy nagyon érdekes jelentés. Ez egy tényleg fontos európai jelentés. Itt a kulturális eh, fejlődésről, kulturális értékekről van szó Európán belül. Két gazdasági vonatkozásra hívnám fel a figyelmet. Az elmúlt 20 évben Magam is részt vettem egy sor kreatív ipari projekt végrehajtásában, és eh, alapvetően két problémával szembesültem a projektek végrehajtása során. Az első az adózással kapcsolatos. Eh, Ivo Belet már említette ezt a problémát. Itt alapvetően az áfáról van szó, amely Európában hozzávetőleg 20% körüli. És ez, ha visszaszámoljuk, akkor a kulturális célú támogatásaink mintegy 15%-át elviszi érdemes lenne javasolni bizonyos korlátozott adókedvezményeket, mert különben a különböző adók, például a nyereségadó rendkívül negatívan befolyásolják ezt az ipar ágat. A másik probléma, amivel gyakran találkoztam, az maga a finanszírozás felkutatása, magának a finanszírozásnak a felkutatása, a pénz előteremtése. Hogyha banki finanszírozást kíván a projekt szervező megszerezni, akkor gyakorlatilag versenyeznie kell az összes többi kereskedelmi célú tervel, projekttel, és mindezt egy igen kedvezőtlen helyzetből, pozícióból kell, hogy megtegye ezt a versengést, erre a versengésre ilyen körülmények között kerül sor, mert a többi iparág sokkal gyorsabban tud hozamot felmutatni, még a kulturális befektetések hozama az bizonytalan és lassú. Éppen ezért azt javasolnám, hogy egy olyan javaslatot dolgozzunk itt ki, amely létrehoz egy európai pénzalapot és nemzeti pénzalapokat, és ezekből az alapokból lehet finanszírozni majd a különböző projekteket. Itt kamatmentes kölcsönökre gondolok, vagy nagyon alacsony kamatú kölcsönökre, amelyekkel fel lehetne gyorsítani ezeket a megvalósítani ezeket a projekteket. Köszönöm. Köszönöm Helga Triple Köszönöm szépen. Én is köszönöm Sánchez Schmidt asszonynak az előkészítő munkákat. Szerintem nagyon fontos, hogy a kulturális iparág vagy a kreatív iparág definícióját újra megnézzük, mert egyrészt itt Európában, különböző módon ugyan a tagállamokban, de van szubvencionált kultúra, a klasszikus kulturális intézmények, az állami szubvenciókkal, támogatásokkal egyetemben. Másrészt viszont van egy piacorientált kulturális szegmens is. Természetesen van a kettő között, tehát van egy zenekar, amelyik mondjuk kap állami szubvenciót, de CD-ket is értékesít közben. De azért a kettőt vegyük szét némileg, melyek a tulajdonképpeni állami támogatást élvező intézmények, amelyeket nem lehet piacra dobni, másrészt pedig itt van a kulturális iparág, vagy kulturális ágazat. Itt ez már a név is azt jelenti, ugye a kiadók, designerek, zeneipar, a hangversenyek, stb. Tehát ez egy ilyen vegyes jellegű inkább. Így lehet, mi is a kettőt szét kéne választani, éppen ezért szembe tudunk szállni azzal a félelemmel, hogy a kulturális intézményeket egyszerűen áttoljuk a kulturális piacra, és akkor már nem kell adni nekik állami támogatást. Vagyis számos horizontális összefüggés van itt, de azért meg kell értetni magunkat, miről beszélünk kulturális és kreatív iparágak esetében. Ne menjünk át semmiképpen a klasszikus szubvencionált kultúrába. Én legjobban persze Németországból ismerem ezt a témát. Az elmúlt 15 évben a fő érv mindig az volt, hogy a kulturális iparágban, ágazatban több embert foglalkoztatnak, mint az autogyártásban és számosan meglepődtek ezen, mert azok, akik a kreatív iparban dolgoznak, azok ugyan tudták, de a többiek és a gazdaságpolitikusok is ezek közé tartoznak, nem tudták, és ez volt az alapvető probléma, politikai probléma, és ha az európai megközelítésről beszélünk a kulturális iparágak esetében, akkor éppen arról beszélünk, hogy ezt a potenciált, hogy a gazdaságpolitika ezen részét is lássuk. Ez tehát egy iparág, viszont nem a klasszikus kultúra. És most a politikai követelésekkel állnék elő. Tehát ha igaz az, hogy a kulturális iparágról beszélünk önmagában, akkor európai szinten ez a gazdaságpolitika része is kell, hogy legyen, és mi a gazdaságpolitikát akarjuk modernizálni, nem annyira a kulturpolitikát akarjuk modernizálni, és éppen ezért eljöttünk a vita közepébe, amely 20-20-ról folyik, Európa 20-20-ról. Mi az a smart Cross? az okos vagy az intelligens növekedés, ha nem éppen a kulturális iparágakról beszélünk itt? és most nem, akarok, nem akarom, hogy legyen egy költségvetés erre külön az Európai Unióban egy kulturális költségvetés. Meg fogjuk persze tenni, de úgyse leszünk nagyon sikeresek szerintem. De valahogy az EU 2020-as stratégiájának részévé kell ezt tenni, a gazdaságpolitika részévé kell tenni ezt a területet, és szerintem ezt jobban kéne hangsúlyozni. Renner asszonynak természetesen igazam, a Bázel 3 alapján a kisebb kulturális projektek vonatkozásában, kulturális ágazati projektekről beszélek persze, hogy világos legyek. Vannak nehézségek, éppen ezért a mikrofinanszírozás mint olyan fel kell, hogy merüljön itt, és a, az EU 2020-as programja keretei között és a gazdaságpolitikai eszközeink között nagyon alaposan meg kéne határozni, hogy új termékek piacra vezetését hogy lehetne kezelni. Egy utolsó megjegyzés, Egyszerűen azért, mert koherensnek kell lennünk. Azt hiszem a copyright a nagyon fontos téma lesz a kreatív és kulturális iparágak esetében, mert ha nem tudjuk levédeni az új termékeket itt, akkor gazdaságilag nagyon nehéz itt sikeresnek lenni. Éppen ezért más dokumentumokra hivatkozva szerintem ezt külön ki kéne domborítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó pedig Hannibal asszony. Köszönöm. Néhány megjegyzésem van asszony nevében, aki betegség miatt nincs most itt. Tehát gyakorlatilag az ő kottájából olvasok most. Az első dolog az pont az, amiről Trüppel asszony beszélt, a kulturális és kreatív iparágak, a gazdasági és társadalmi innováció hajtóerejét képezik lehetséges, hogy Németországban többen dolgoznak a kultúrában, mint az autóiparban, Londonban biztosan ugyanannyian dolgoznak a kultúrágazatban, mint a pénzügyi szektorban. Szinte hihetetlenek ezek a statisztikák, nincsenek ezek így együtt leírva sehol. Kicsit rejtett módon működik a kulturális szektor. Costa asszony azt veti fel, hogy két új kategóriát vezessenek be. Az egyik a divat iparág, a másik pedig a kulturális turizmus. Azt gondolja, hogy mind a két ágazatot magasfokú kreativitás, kreativitás és vállalkozói szellem jellemez, ez jó hatással van, pozitív hatással van az EU gazdaságára, illetve Eh, komolyabb támogatást kell nyújtani a kreatív eh, iparágak eh, alkalmazottainak. Olyan EU programok finanszírozására van szükség, amelyek a non-profit mega szervezeteket támogatják költségvetési eszközökkel, kicsit hasonló módon, mint ahogy a média program fizeti ki, vagy adja oda a támogatásokat. Akkor pedig Alice szeretnék szót adni az egység helyettes vezetőjének. Köszönöm. Mindenkinek jó napot kívánok. Az Európai Bizottság támogatja ezt a jelentést. A főüzenetem az, hogy szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire egy irányba hatnak azok a visszajelzések, amelyeket mi kaptunk a mi anyagunkhoz, és az, ami itt elhangzott a jelentéssel kapcsolatban. A, ennek a bizottságnak decemberben volt az utolsó ülése, és azóta 350 választ kaptunk a zöld könyvre. Nagyon sok szektorból, nagyon sok országból nemzeti, önkormányzati és regionális kormányzati szintekről is érkeztek visszajelzések. Hadd jelezzem azt, hogy a visszajelzések felét nemzeti vagy regionális szintről kaptuk, nem pedig EU szintről, ami szerintem egy jó jel. Megint csak említeném azt, hogy milyen módon mennek egy irányba a visszajelzések, és mely területeken. Az egyik legfontosabb üzenete a konzultációnak az, ahogy mennyire fontos a regionális dimenzió. Ezt sokan aláhúzták, hogy a helyhatóságoknak, illetve a regionális önkormányzatoknak nagyon fontos szerepük van a klaszterek, a networkök kialakításában, illetve a spillover hatások elérésében a különböző iparágak eh, között. Egy másik eh, érdekes visszajelzés az volt, hogy a készségek előrejelzését kell jobbá tenni annak érdekében, hogy eh, eh, jobban működjenek ezek az iparágak, itt elsősorban az oktatási intézményekre gondolok, akár formálisak, vagy akár nem formálisak azok, hogy elő fel tudják készíteni a későbbi alkalmazottakat, beleértve egyébként az üzleti készségeket is. A pénzügyi vonatkozások is rendkívül sokszor felmerültek, itt is bizonyos pozitív példák is elhangzottak mikrofinanszírozás és finanszírozás területén. Nyilvánvalóan nem csak a kis és középvállalkozások, illetve mikrovállalkozások vagy egyszemélyes vállalkozások számára fontos a finanszírozás kérdése. Ezek egyébként az életükért küzdenek néha, különös tekintettel arra, hogy a vagyonuk valójában megfoghatatlan, hiszen a kreativitás és a tehetség ez nem köthető le jelzáloggal. Emellett felvetették többen a copyright, illetve a szellemi tulajdonjog kérdését, e, ezt sürgős, ennek megoldását sürgősnek nevezték a hozzánk eljutott visszajelzésekben. Szó esett még az új üzleti modellek kialakításának e, lehetővé tételéről is. Ami a következő lépéseket illeti az Európai Bizottság részéről, decemberben elkezdtük, és még mindig folytatjuk, hamarosan befejezzük a beérkezett válaszok elemzését. Ez egy belső anyag formájában fog hamarosan megszületni a végleges változat néhány héten belül. Ebből lesz majd egy közlemény, amely tartalmazza az Európai Bizottság idei munkaprogramját, bizonyos stratégiai és szakpolitikai javaslatokat fog majd ez tartalmazni, és ami pedig a az Európa 2020-as stratégiát illeti, a miniszterek is gyakran beszélnek erről, hogy Szeretnék, hogyha jobban elismernék a 2020-as stratégiában a kulturális és kreatív eh, iparágakat. Ebből a szempontból vannak bizonyos biztató jelek, hogyha a zászlóshajó eh, programokat, projekteket nézzük, akkor ott a digitális agenda előkelő helyen szerepel, amelybe becsatornázható a, például a telekom területén a tartalom is, tehát egy, a kreatív iparágak, ha úgy tetszik. Ami pedig eh, az innovációs eh, uniót illeti, ott is eh, a kulturális iparágak innovációs képességei kapcsolódhatnak, a társadalmi innovációra gondolok itt. Ez megint csak kiolvasható a Smart Growth kapcsolatos Európai Bizottsági közleményből, amely az intelligens specializációról szól. Szerintünk ez megint csak kiváló dolog a kreatív iparágak szempontjából, hiszen ők egyediek és egyedi fejlődési potenciáljuk van a helyi és regionális gazdasági fejlődési stratégiákon belül. Tehát úgy tűnik, hogy nyílnak ki itt bizonyos lehetőségek, vagy legalábbis az elmúlt hónapokban ez történt. A mi főigazgatóságunk ezzel a továbbiakban is foglalkozni kíván, és próbálja ezt az ügyet előrevinni. Köszönöm. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, j'ai bien entendu toutes les... Igen, köszönöm. Röviden reagálok. Tudomásul vettem, meghallgattam, amit elmondtak. Úgy gondolom, hogy senkit sem kell meggyőzni arról, hogy mennyire fontos a kreatív és kulturális ágazat. Azt gondolom, hogy valamennyiünk aggályai, aggodalmai ugyanazok. Két aspektust kell aláhúzni, van ennek egy gazdasági oldala, másrészt pedig egy kulturális és kreatív vetülete, és természetesen szükséges innovációkat figyelembe kell venni, és a finanszírozásban is innovatívnak kell lenni, aztán persze az adó témát is felvetették, erre persze itt Európában nagyon érzékenyen figyelnek az adóügyekre, és ilyenkor nem csak a kreatív és kulturális iparágakról beszélünk, ebben azért én látok nehézségeket és ami pedig a vállalatokat is illeti, illetőleg a, az itt dolgozók vállalatszerű fellépését illeti. Régóta beszélnek már erről az elmúlt 8-10 évben, és strukturális alapok is szóba kerülnek, úgy gondolom egy véleményt is akartunk készítetni, amennyire én tudom, ami konkrétum nincs, ami a közpénzeket illeti. Hát itt azt kell megnézni, hogy a strukturális alapok lokálisan, regionálisan közbe tudnak-e lépni, és tudnak-e segíteni, és ezt rendelkezésre lehet -e bocsátani akkor a kultúra céljaira. Az EU 2020-as prioritások, az is egy fontos dolog, mert és hát persze többen meg is említették, csak kikapcsolódott a mikrofon, és az EU 2020-ról fogok beszélni természetesen, hiszen hidat kell verni az intelligens kultúra és a KKI között ez az európai politika része kell, hogy legyen, ami pedig a szerzői jogokat illeti. Azt hiszem, hogy itt van egy jelentés ezzel kapcsolatban, ebből fogok kiindulni, és igyekszem onnan átvenni néhány ötletet, amelyek ránk is vonatkozhatnak. Köszönöm szépen. Marie Therese jelentését megkaptuk, nagyító alá vehetjük, és a módosító ötleteket el is lehetne helyezni valahogy. Február 7-ig van erre idejük egyébként, ez egy hétfői nap, et nun, vagyis délben. És március 16-án fogunk szavazni. Ezt kérem, hogy vegyék figyelembe. Köszönöm, Marie Terez, és a bizottságnak is persze a Hatodik napi rendi pont következik a mentesség megadásáról. A mentesítés megadásáról megkértük a kollégákat erről gondolkodjanak. Ez tulajdonképpen egy technikai kérdés, de Lokagárt kolléga alaposan gondolta, és meg kell nézni, hogy jól költötték el a pénzeket, ahogy mi ezt gondoltuk a költségvetésben, tehát Lokagárt kolléga. Danke, Frau Vorsitzende. Um, well, just to start with uh, reminding... Akkor hadd kezdjem azzal, hogy uh, emlékeztetem önöket, azokat, akik egyáltalán emlékeznek még arra, hogy mi is az a módos mentesítés. Nos, ez az a, az aktus, amelynek révén az Európai Parlament, a számbevőszék és a tanács uh, véleményének figyelembe vételével lezárja az egész költségvetési folyamatot. Hogyha az eljárást megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a parlament vagy megadja a mentesítést, vagy pedig elhalasztja azt. Hogyha a, az éves jelentését nézzük a számbevőszéknek, akkor azt látjuk, hogy a kohéziós politikákkal van általában probléma, illetve a kohéziós alappal. A hiba ráta eh, azonban csökkent, eh, a parlament eh, és a számbevőszék bűnbakot kell, hogy felkutasson, hogyha nem figyelünk oda, akkor az oktatás lehet az egyik ilyen bűnbak a kohéziós politikán belül. A számbevőszék úgy gondolja, hogy az oktatás és állampolgársági előleg kifizetések témájában 87% ez az összegen belül, az összesen belül, és ez 2% körüli hibahatárt jelent. Ugyanakkor a végleges kifizetéseknél azt találták, hogy az oktatás területe különösen kritizálható. mi ennek a következménye. A raportőrrel beszéltem, és azt gondolja, hogy ez túlzás. Ezek az adatok túlzóak, megpróbálom tehát elmagyarázni, hogy miről van szó. Nos, ami ezt a 24%-ot illeti, gyakorlatilag ez egy mintavétel, ez az a minta, amely hibát tartalmaz, de hogyha a teljes adatbázist nézzük, akkor 2% a hiba határ, tehát nincs pánikra okunk, kivéve ha valaki szeret pánikolni. Ami a mi bizottságunkat illeti, nekünk az az érdekünk, hogy megmutassuk a tanácsnak és a többi szakbizottságnak, hogy az oktatásra költött pénzek jó helyre mennek, mert különben nem fogjuk tudni tartani a költségvetésünket, pláne nem növelni az elkövetkezendő években, mint ahogy szeretnénk, vagy legalábbis a többségünk szeretne, szeretné növelni a költségvetést. E, nem szeretnénk tehát, hogyha az lenne a parlament koncepciójának a középpontjában, amit most a raportőr előkészített. Ezért is szeretnék egy kiegyensúlyozott képet adni a véleményemben. Egyfelől a között, hogy a hibahatár csökkenőben van, ezt el kell ismernünk, másfelől viszont arról is beszélnünk kell, hogy az Európai Bizottságnak még többet kell tennie annak érdekében, hogy 200 alá, alá menjen a hibahatár. Mindig jó, hogyha van egy célkitűzés. A tervezet azt is mutatja, hogy a tranzakciók tömegét nagy részét nemzeti ügynökségek intézik, ami azért fontos, mert az Európai Bizottságra mutogatnak itt, mint rossz fiúra, holott valójában a tagállamok és a tagállamokban működő ügynökségek azok, amelyek ténylegesen végrehajtják ezt a politikát, amit nem szabad elfelejtenünk soha. Ami a bizottság erőfeszítéseit illeti, az ő dolguk az, hogy segítsék az ügynökségeket a munkájukban. A véleménytervezetem örömét fejezi ki a fölött, hogy az elektronikus eszközök alkalmazása is hatékonyabbá vált. utolsó pont pedig a kedvezményezettek E, e szempontjából fontos, hogy megfelelő időben történjenek az előleg és a végkifizetések. Ez tehát, e, amit elmondanék erről a témáról, ami a menetrendet illeti február 1 -e, ugye a módosítók benyújtásának határideje, és március 3-án lesz a szavazás ebben a bizottságban. Addig is várom az önök módosítóit, és E, majd átgondolom, hogy szükség van-e arra, hogy összeüljünk, hogyha az árnyék előadók úgy gondolják, hogy szükség van ilyen találkozóra, akkor szóljanak nekem. E, szívesen hallgatom, meghallgatom az önök véleményét is, de már beszéltem a raportőrrel valójában, és megegyeztünk abban, hogy nem érdemes túl dramatizálni itt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lokegárd úr. Azt szeretném tudni, hogy pontosan megnézte, hogy ez a 2 százalék milyen területen valósul meg, hogy ha ilyen kis volumenről van szó, akkor hol lehet itten hibát csinálni? És az a hatalmas ráfordítás, hogy 2000, 5000, 10000 eurót kapjon az ember, borzasztó sok mindent kell csinálni. Hol lehet itt hiba? Talán a bizottsági íróasztalainál? Nagyon jó kérdés, elnök asszony, de ez persze egy technikai ügy és megpróbáltam felvetni, amikor beszéltem a jelentés készítőjével, és megígérte, hogy ő majd választ ad rá, mert ez egy nagyon releváns ügy, és remélem, hogy majd megkeres és megmondja, hogy hogyan tudjuk ezt sokkal jobban pontosítani. Rendben van. Kollega? Helga Trüppel, köszönöm szépen, tehát akkor elő fog állni az új eh, elgondolásokkal a kétszázalékot illetően. Én többé-kevésbé elfogadom ezt a javaslatot, rendben van ez így, csak annyit mondanék az ötös ponttal kapcsolatban, ahol egy ajánlás szerepel, talán jobb lenne a sürgetni igét használni, hogy a bizottság mit tegyen a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatban, szóval én egy kicsit markánsabban fogalmaznék itt a bevezetőben. Igen. A bizottságé a szó Bernát Nócz úr. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el, hogy nagyban egyetértek azzal, amit Lokegárd úr kifejtett az előzőekben, hogy nincs ok pánikra a mi területünkön. Volt néhány félreértés, túlzás a problémákat illetően, a kicsit szerencsétlen megfogalmazásnak köszönhetően a jelentésben. Két héttel ezelőtt Vaziliu biztos asszony meghallgatást kért a Kokobuban, és azt hiszem, hogy ott meg tudtam magyarázni mindezt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjainak oly mértékben, hogy a raportőr és arról azon gondolkozik, hogy pozitív példaként mutassa be azt, amit mi tettünk, és hát a DASZ már le is virattuk a nemzeti hatóságoknál, úgyhogy nagyon jó az információ áramlás is, és azt hiszem, hogy a károk már veszemenően korlátozás alá kerültek, de egyébként egyetértek teljes mértékben azzal, amit hallottunk. Ami pedig Pakaszony kérdését illeti, hogy akkor ez a kétszázalék hol van? Hát a módszertannak köszönhetően, melyet az Európai Számvevőszék használ, egy projektben egy hiba, az nagy befolyással lehet a hiba arányra. Például van, ahol 100, teljes százalékpontot ad egy hiba, úgyhogy, és itt volt egy nagy projekt, szóval látják, hogy ez a példából indul ki, és az a mód, ahogyan a hiba százalékot kalkulálják, tehát ugye van a 100% és a javaslatot túlságosan későn terjesztették elő, tehát 100%-os hiba, és akkor ez 2%-ot is jelenthet. Tehát a módszertannal függ ez össze, és lehetnek különleges esetek, amelyek megmagyarázzák ezt. Tehát azok a hibák, amelyeket találtak, az a nemzeti bizottságok, nemzeti ügynökségek szintjén valósult meg, nem a bizottság követte azt el. Úgyhogy volt néhány félreértés is a kezdeti szakaszban, abban a véleményben, amelyet a Költségvetési Bizottság elkészített, és ez volt a, a, tulajdonképpen az oka a további hibáknak és tévedéseknek. Még egy utolsó megjegyzés elő egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a hiba arányt, de természetesen az ellenőrzési költségeket is figyelemmel kell kísérni, tehát hogy milyen forrásokkal, milyen ráfordításokkal jár az ellenőrzés. Úgyhogy itt sem szabad túlzásokba esni, annak ellenére, hogy persze, hogy meg kell tenni mindent megelőzőleg, amit csak tudunk. Köszönöm. Mégis van egy kérdésem. Ez a hiba arány, amiről itt szó esik. Itt akkor ö, hűtlenül kezeltek pénzeket, vagy rossz irányba folytak, vagy mit, mi ez? Mit kell ez alatt érteni? Sajnos nincs mi. Nem, ez nem jelent csalást, vagy hűtlen kezelést. Ez administratív problémákkal függ össze, vagy szelekciós kiválasztási problémákkal. Megint nem jó a mikrofon? Tehát ugye említettem, hogy számos résztvevő volt egy nagy projektben, túl idősek voltak a résztvevők sok esetben, és hát ezt észre lehetett volna venni, nem kellett volna a kifizetéseket eszközölni. A diákok esetében az Erasmus, az Erasmus programokban is volt néhány hiba. Például az, hogy mennyi ideig tartózkodnak a diákok, 5 hónapra, 6 hónap, vagy mennyi a tartózkodás idős, hogyha itt nincs megfelelő mm, bizonyíték erre, hogy öt hónapra nincs megfelelő bizonyíték, vagy és csak addig tartózkodnak, holott hat hónapra szól a lehetőség. Tehát ezek ilyen tipikus hibák, amikor ezt nem lehet utólag igazolni. Tehát az első példa, az nem egy rossz példa, nem? Hát mi az, hogyha valaki egy kicsit idősebb, mint 28, azt azért nem kellene kizárni a részvételből. Köszönöm szépen Lokeber kollega ismételten, csak egy megjegyzést ezzel kapcsolatban. Ezek azok a példák, amelyeket én is hallottam. Ezt a kettőt, ezt a kettőt lehetett csupán hallani. Most ez felveti a kérdést, hogy mennyi pénzt költünk az ellenőrzésre, mennyi forrást. Ez egy lényeges kérdés, és ezt fel kell vetni a jelentésben. Rendben van. A határidő a módosítók benyújtására, remélem, hogy nem lesz sok, február 1 -e, és március 3-án fogunk szavazni erről. Köszönjük Lokegárd úrnak a munkáját, köszönjük a bizottság képviselőjének a magyarázatokat. És akkor most jön a mozgásban az ifjúság Youth on the Move című napirendi pontunk. Ez már a második eszmecsere Sven kollégával, aki már Szlovéniában oktatási miniszter is volt, és hát most szeretnénk a jelentéstervezetet megismerni. Parancsoljon, kollega úr! Köszönöm. Ez a második eszmecsere. Az első rendkívül jól sikerült a szakbizottságon belül. Hangzottak el kritikák, voltak tisztázások, és megegyeztünk, hogy mi legyen a funkciója ennek a flagship initiatívnak. Így készültünk föl erre a második vitára. Az EGSB és a Régiók Bizottsága szintén készítettek jelentést. Ez az egyetlen zászlóshajó kezdeményezés, amely a mi szakbizottságunk alá tartozik. Mindez része az EU 2020-as stratégiájának, amely az intelligens, befogadó növekedést tűzi ki célként. Ez két alcélt feltételez, az egyik az oktatáson belül a nagyobb mobilitás, a másik pedig egy finomabb átmenet a munkaerőpiac számára, munkaerőpiacon belül azok számára, akik befejezték az oktatást. Tehát ez egy kétéltű program, ha úgy tetszik, amely részben összefügg az oktatással, Eh, illetve a foglalkoztatással is, tehát a foglalkoztatási bizottság is bead majd egy véleményt ehhez a témához, mi pedig az oktatásra koncentrálunk, míg ők a foglalkoztatásra. előfordulhat, hogy összeütközésbe kerülünk a foglalkoztatási bizottsággal, mert nehéz egyértelmű határvonalat felvázolni a két téma között. Mi a témája tehát akkor ennek az ászlóshajó kezdeményezésnek, amit az oktatás, ami az oktatást illeti, szeretnénk csökkenteni azok számát, akik kiesnek az oktatásból, mielőtt befejeznék az iskoláikat, szeretnénk a szakképzés eh, vonzerejét növelni, a szakmunkás képzés nagyon fontos, nem csak a felsőoktatásról van szó, tehát hanem a szakmunkás képzésről is, ez eh, már, eh, ezt már hangsúlyoztuk az első eszmecsere során is eh, a formális és informális oktatással egyként akarunk foglalkozni, vagy egyszerre akarunk foglalkozni. Ezek azok a területek, ahol haladást kívánunk elérni. Ami a felsőoktatást illeti, ez a legfontosabb területe a flagship initiatívnak. Azt szeretnénk, hogyha a bolonyai folyamat folytatódna, azt szeretnénk, hogy ha az egyetemeink harmadik generációs modern egyetemé válnának, egyetemekké válnának, nyitottabbak lennének a gazdaság felől érkező jelzésekre, a környezetükre nyitottabbak lennének. Azt szeretnénk, hogyha az egyetemek nem csak oktatással és kutatással foglalkoznának, hanem eladnák a know-howjukat a környezetük gazdasági szereplőinek. Azt szeretnénk, hogy az egyetemek jobban beágyazódnának a helyi társadalom életébe. Egyes nyugati egyetemek már elérték ezt a célkitűzést, mások nem. Reméljük, hogy a bolonyai reformok keretein belül fel tudunk zárkózni Japánhoz és az Egyesült Államokhoz. Szintén fontos a szakmunkásoktatás, a szakképzés, a kopenhágai folyamatokon belül, ez meg még szorosabban kötődik a gazdaság működéséhez. Több fiatal számára kell vonzóvá tenni a szakoktatást. A foglalkoztatási aspektusokkal pedig a foglalkoztatási bizottság fog foglalkozni. Az első eszmecserénk legfontosabb eredményeit szeretném most felsorolni. Az elnökünk mondta az, hogy ez a kezdeményezés nem versenyezhet már létező programokkal, azokat csak kiegészítheti, azokat nem szoríthatja a háttérbe. Az a cél, hogy 40%-a a lakosságnak felsőoktatási diplomával rendelkezzen, ez nem csak az egyetemet végzettekre vonatkozik, hanem azt is szeretnénk, tehát ne pusztán egyetemi végzettséggel rendelkezzenek, hanem legyenek nagyon jól képzett szakembereink, és az ilyen nagyon jó szakképzés nem feltétlenül és nem csak egyetemen lehet eh, megszerezni. A fontosabb Eh, az, hogy létrehozzunk egy olyan eh, websájtot, portált, amelyet felhasználhatnak a fiatalok annak érdekében, hogy eldöntsék, vagy ahhoz abban, hogy eldöntsék, melyik egyetemen akarnak eh, tanulni. Az egyik kollégánk azt mondta, hogy az egyetemeinket még inkább közelíteni kell az üzleti világhoz, arról beszélt, hogy a gátakat le kell bontani a vállalkozások és az egyetemek eh, között. Eh, elhangzott az is, hogy a bolonyai oktatási rendszer nem veszik előképpen figyelembe, nem fogadja el a külföldön végzett eh, részképzéseket. Skuria úr azt kérte, hogy ne legyenek költségvetési megszorítások az ilyen programokban. és a fiatalokat eh, támogató többéves programok folytatódhassanak. Claire asszony azt mondta, hogy ne csak a felsőoktatásra koncentráljunk, hanem a szakoktatásra, a szakmunkásképzésre is. Nem lesz könnyű elérni a 40%-os célkitűzést, hangzott el. Hogyha össze akarom foglalni mindazt, ami elhangzott, akkor az alábbiakat mondanám el. A Youth on the Move egy olyan kezdeményezés, amely átfogó kell, hogy legyen, tehát az egész oktatási szakaszt át kell, hogy fogja, az egész oktatási spektrumot beleértve a szakképzést is. Nem áll versenyben a már létező programokkal ez a program, ez egy követő stratégia, egy kiegészítője a már létező programoknak, és hoz bizonyos újdonságokat, illetve bizonyos javulást. A programon belül kell az oktatási intézményeket jobban becsatornázni a helyi gazdaságba, illetve a helyi vállalkozásokkal eh, jobb eh, összhangot kell teremteni, az oktatás kimenetelére jobban kell koncentrálni, és az, a formális eh, és az informális oktatásra is további befektetésekre van szükség az oktatási és foglalkoztatási programok területén, melyek a fiatalokat céloznák meg. Itt nem csak általános programokra gondolok, hanem olyan programokra, olyan befektetésekre, amelyek konkrétan célozzák meg a fiatalokat. Nagyon le vagyunk maradva az amerikai és a japán trendektől, általában őket tekintjük benchmarknak. Az egyetemek rangsorolása helyett szélesebb információ áramlásra van szükség, bizonyos gátakat el kell söpörni a mobilitás útjából, ehhez szükség van ösztöndíjakra, grantokra, azok számára, akik részt vesznek a mobilitásban. A mobilitáshoz szükségesek a nyelvi kompetenciák is, illetve a társadalombiztosítási kérdéseket is meg kell oldanunk. Ami a gyakorlati képzést illeti, ott eh, a társfinanszírozás eh, problémáját kell megoldanunk. Két lehetőségre mutatnék rá, az egyik az Európai Bizottság jelentésében is szerepel, ami arról szól, hogy az Európai befektetési bank eh, ösztöndíjat adjon a hallgatóknak, a másik pedig az Európai Szociális Alap forrásaira vonatkozik. E-, ezt is fel lehetne használni az ilyen típusú finanszírozásra. Végezetül elmondanám azt is, hogy ez a zászlóshajó kezdeményezés egybeesik egy sor más fontos folyamattal itt az Európai Parlamenten belül. Elfogadtuk a 2020-as stratégiát, és fontos döntések születtek az európai költségvetésről is, a következő költségvetési időszakra vonatkozóan. A kérdés tehát az, hogy a közösségi politikákat támogatják-e az intézmények, vagy az olyan puha politikákat, mint, a, mint az oktatás itt ebben a bizottságon, belül, ezen a bizottságon belül, jobb oldalon, bal oldalon, alul, felül mindannyian támogatjuk ezeket a az erőfeszítéseket, ezeket a célkitűzéseket. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha az oktatás minősége javulna az Európai Unión belül. Holnap lesz egy vita erről a témáról, beszélünk majd a 2013 utáni finanszírozási lehetőségekről. Salvador Griga Poledo és Katarin Szorin Niván is eljönnek hozzánk, akikkel beszélünk majd az új pénzügyi perspektíváról, illetve az új költségvetés szerkezetéről. A az új költségvetés szerkezete tükrözi majd az európai szakpolitikák jövőjét. Én nagyon pozitívan állok e vita elé, és továbbra is számítok az önök támogatására. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Nevedelova asszony. Ďakujem vám pekne. Uh, ja by som rada povedala, že keď som si prečítala prvýkrát tento návrh... Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, amikor első alkalommal láttam ezt a címet, azt hittem ez vicc. Nem tartom én ezt a kezdeményezést annyira jónak, de hát ez van, ezzel kell dolgoznunk ami néhány új dolgot illet. Például ez a Skills Passport, nem hiszem, hogy ez feltétlenül olyan jó. Hogyan tud ez hozzájárulni a javuláshoz? Miért növeljük a bürokráciát, ami már úgy is létezik a meglévő programok kapcsán? Azt hittem valami újat csinálunk. kilátásba helyezték az egyszerűsítést az információk tekintetében, például ami a fiatal emberek, fiatalok cseréjét illeti, hogy itt egyszerűsíteni lehet, de hát úgy látom erre nincs lehetőség. Hogyha a rétingekben az egész globális területen nem kapunk jó helyezéseket, akkor ne próbáljuk meg magunknak külön ilyet kiharcolni a saját kereteink között azt gondolom, hogy az európai oktatás minőségére kellene koncentrálnunk, és a gender quality például gender equality, tehát a egyenlő elbánást nők és férfiak között egyáltalán nem kerül szóba. Azt gondolom, hogy itt azt a képet alakítjuk ki a fiatal emberekről, hogy valamit kezdeni kell velük, oktatni kell őket, hogy mégiscsak kapjanak egy munkahelyet valahol de azt gondolom az oktatás képzés nem csak ezt az aspektus tartalmazza, hogyha a munkahelyek persze fontosak, azért kép, de az ember mondjuk elhivatottságot is érezhet, azért szeretne részt venni valamilyen képzésben. Ez tényleg probléma. Lehetőséget kell teremteni az embereknek, és utána meg kell próbálni a képzés után az igyekszünk őket valamilyen fiókba elhelyezni. Ez egy olyan ötlet, amit a íróasztalnál találtak ki. Én azt hiszem, hogy ezt a valóságban még be kell illeszteni. Talán meg kéne vizsgálni azt is, hogy mi az előnye ennek az előnynek, milyen jó oldalai vannak, talán erre is sor kerül még. Kelly úr. nem. Uh, thank you very much. Uh, I must say that. Uh, Köszönöm. Van egy sor pozitív aspektusa ennek az egész dolognak. Tágabb értelemben a külföldre utazó és ott tanuló diákok jobban értik Európát, tágabb a kitekintésük, jobban megértik a világot, mint azok, akik soha nem jártak külföldön. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hogyha az egy Európa, több Európa gondolata mentén akarunk tovább működni. Európát nem feltétlenül érzik magukhoz közel a fiatalok, ez igaz az én hazámra is. A célok nagy része elérhető, és nagyon fontos ezeket a célkitűzéseket meghatározni. Az iskolával az iskolát el nem végzők számát 10%-kal csökkenteni, ez jó dolog. A felsőoktatási részvételt növelni jó dolog, a 35%-ra a, akkor eh, az a célkitűzés, amely a szakképzéssel kapcsolatos, megint csak fontos, az élethosszíglani tanulás megint csak fontos, akár csak ahhoz is, hogy megmaradjanak azon a munkahelyen, ahova sikerült bejutniuk, ezek mind-mind fontos dolgok. A mögöttes gondolatok tehát eh, teljes mértékben üdvözlendőek. Egy-két kérdésem van. Szeretném tisztázni azt a gondolatot, hogy eh, az, aki befejezi az oktatást, és úgymond garantálunk neki egy egyetemi helyet, ez, ez, vagy egy további oktatási helyet, ez mit jelent ténylegesen a gimnáziumot végzettek, kapnak egyetemi helyet. Én azt gondolom, hogy az emély elérését kell megkönnyíteni, illetve a PHD elérését azok számára, akiket ez érdekel, a, akiket nem érdekel, azok számára pedig más lehetőségeket kell találni. Ha valaki elvégezte az EMA-t vagy a PHD-t, azt, az már továbbiakban oktatásban nem nagyon tudjuk támogatni. A, minél többen mennek külföldre dolgozni, tanulni, annál jobb. Mindannyian jobb véleménnyel lesznek Európáról, az európai gondolatról. Azt gondolom, hogy van egy sor jó ötlet itt, amiket érdemes felkarolni. Egyetértek a kollégával abban is, hogy az egyetemek egy részét legalább a, a, a modern világba kell hoznunk, mert a saját fontosságukról túlzott véleményt alkottak ezek az egyetemek. Szerintünk egy európai rendszerre van szükség. Az egyetemek az egyetemek értékelésében, hogy azok a célnak megfelelőbbek legyenek, illetve az üzleti világgal élőbbek legyenek a kapcsolataik. Tényleg nagyon sok itt a tennivaló, és nagyon sok mindent el is tudunk érni akkor, hogyha a 2020-as célkitűzéseket megvalósítjuk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kuria úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kollégának a munkájáért. A cím egy kicsit furcsának tűnt először ez a Use on the Move, de ami az irányát illeti, az jó, és egyre konkrétabb lesz mindannyiunk számára. Mindannyian szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a különböző szempontok, amelyről szó esik a jelentésben elmélyüljenek, és a jelentés a definíciót viszonylag általánosan adja meg, de azért azt hiszem, hogy itt további részletekre, további mélyítésre van szükség. A 2020-as agenda egyik prioritása ez a téma a fiatalok világát is be kell vonni a stratégiába. A fiataloknak olyan képzésben kell részesülniük, hogy meg is találják a munkavilágába vezető utat. Ez döntő. Sok több éves program van, és olyanok is, amelyek képzéssel, ifjúsággal, szakképzéssel foglalkoznak. Azt hiszem, hogy ezzel a programmal és az erről szóló jelentéssel a tagállamoknak talán konkrétabb irányt tudunk felvázolni. Arra, és ez különösen a szakképzés területén fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hanasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az a probléma, amely itt felmerül, és hát Milán nagyon komoly munkát végzett, és a lényeg az, hogy ez egy horizontális kérdés, mert hát mit tehetünk az ifjúság nélkül? Minden területen fontos ez a kérdés, és ezt mind-mind figyelembe kell venni. A másik, ami talán a legjelentősebb, hogy mi a tagállamok, ez tagállami hatáskör, tagállami jog, és ami a bolonyai folyamatot és annak megvalósítását illeti, hogy mi mindent okozott ez az egyetemeken, ez egy semmi ahhoz képest, ahogy majd próbáljuk előbbre vinni a Youth on the Move keretében a folyamatot. Úgyhogy nagyon fontosak a koordinációs lépések. Mindenkinek megvan a maga iránya, története az oktatás fejlődésében, és ez nagyon, nagyon látható. Egy másik fontos kérdés, és az Európai Unió itt is tehet valamit, a kereslet és a kínálat viszonyára gondolok Nálunk vannak divatos szakmák, aztán meg is kapják a képzést, csak munkát nem találnak utána. Úgyhogy kell, hogy legyen bizonyos irány, hogy, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyek azok a szakmák, amelyek fontosak. Nálunk például a mérnöki tanulmányok esetében biztos, hogy lehet állást találni vagy esetleg másoknál a természettudományok a fontosabb. Szóval meg kell próbálni erről, ebből a szempontból is befolyást gyakorolni a felsőoktatásra, és a jelentésben is ezt talán jobban ki lehetne hangsúlyozni, különben a tagállamok nem találnak sok mindent ebben az anyagban, és mindenki másképp fogja ezt értelmezni, és ez csak ellentmondana a sok munkának, illetve nem érvényesülne, azt köszönöm. Boris úr. dobre sprawozdanie. E, nie mamy co się martwić, dlatego że... Nagyon jónak tartottam ezeket a, a jelentést és a hozzászólásokat ezek az elemek benne vannak a stratégiában, és ez a magyarázata annak, hogy ez a dokumentum olyan fontos mert ezzel tudjuk elérni ezeket az ambiciózus célokat. Most először fordul elő, hogy az Európai Unió elfogadott ilyen ambiciózus célokat, és hogyha növelni akarjuk a 10%-kal a felsőoktatásban végzettek számát, ha csökkenteni akarjuk a, azoknak az arányát, akik nem fejezik be a tanulmányaikat, akkor egy komprehenzív ö, oktatásra van szükség az óvodától kezdve ha növelni nö, akarjuk az oktatás szintjét egyetemi szinten, akkor egy nagyon átfogó, komprehenzív megközelítésre van ö, szükség. A fiatalok azok, akik megfelelő képzést kell, hogy kapjanak, hogy munkát találhassanak a jövőben. Két megjegyzésem lenne, és ezt már említette is egy kollega. Az, a fiatalság oktatása, ez tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamoknak megfelelő ambíciót kell mutatni a tervek megvalósítása során az országos és a regionális stratégiákban, tehát nekünk erre hangsúlyt kell helyezni, és mindenképpen egy nagyon komoly koordinációra van szükség a bizottság és a tanács oldalán. Másodszorban egy nagyon részletes megjegyzést is szeretnék tenni. Ugye az ifjúsági mobilitásról beszélünk, és ez is a mi felelősségünket hangsúlyozza Térjünk vissza arra a vitára, amelyet Strasbourgban folytattunk Belarusról és nekünk felelősnek kell lennünk ezért a Youth on the Move programért néhány európai országban, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, a fiatalok 70%-a soha nem volt külföldön, például Belarus említhető itt, és ezeket a fiatalokat is be lehetne vonni az Erasmus segítségével. Gondolkozni kell erről is, akik tehát távol vannak ettől, őket is be kell vonni ebbe a programba, hogy ezeket a torz arányokat tudjuk korrigálni. Ez nagyon fontos, és részlet ebben az egyébként nagyon fontos jelentésben. Köszönöm. Helga Trüppel. Szeretném a koordináció szükségességét én is aláhúzni a tagállami, már előttem szólók elmondták, akkoriban, amikor a bizottság és Parozó ezt az ambíciózus programot bemutatta az EU 2020-as stratégiával kapcsolatban, Hát Németországban meglehetősen negatívan viszonyultak időnként hozzá, mert azt mondták, na már megint Brüsszel mit meg nem mernek tenni. Vagyis meg kell nyerni a tagállamokat, ezért koordinálni kell, és ez a pénzügyi kérdés is, hiszen hogyha Tudjuk, hogy a költségvetések egyre problémásak, de nyilvánvaló, hogy a tagállamnak is be kell szállniuk némi pénzzel, tehát egy európai koncepció és európai költségvetés mellett a tagállamokra is szükség van, és ezt együtt kell megvalósítani. Hogy a dolog magától nem működik, azt is tudjuk, ezért aláhúzom, amit a kollégák mondtak, ami pedig a Bologna folyamatot illeti Doris, és sóhajtott egyet. Tudnélik, annyi vitát folytattunk erről, hogy a különböző tagállamok bolonyát hogyan implementálták, aztán Németországban külön nehéz volt, Svédországban sokkal nehezebb volt, de hogyha ezt az ambíciózus megközelítést gondoljuk végig, akkor alaposan értékelni hibákat, és ebből meg kéne tanulni bizonyos dolgokat. Például egészen addig a kérdésig, hogy vannak tagállamok, mint például sajnos Németország is, a bachelor tanulmányok esetén oda vezetett, hogy sokkal kevesebb diák ment el európai külföldre, tehát kontraproduktív volt abból a szempontból, amit el akartunk mm, érni. Nem akarom ezt elhúzni most, és, e- de ezt így kell látnunk, a különböző államok tapasztalait vegyük figyelembe, és külön hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük. Nagyon fontos az is, hogy egyes tagállamok hogyan alakítottak is struktúrákat, külföldre hogyan mentek Egyesek ezt meg se teszik egyébként, és akkor itt külön szabályozások is vannak, tehát egymástól sokat kéne tanulni szerintem, és nem újra előről kezdeni. Lokegaard úr az utolsó. Én is szeretnék hozzászólni ehhez. Hangsúlyozták már előttem is, hogy itt tagállami kompetenciákról beszélünk, hatáskörökről beszélünk, és ezt nem lehet csak úgy megszüntetni. Vagyis arra kéne törekedni, hogy a tanács és a tagállamok valahol együtt próbálják kezelni a kérdést. Ez egy nagyon fontos terület, és csak hozzá tudok járulni ahhoz, egyet tudok érteni azzal, hogy az EU 20 as stratégiájából kéne kiindulni, az egész növekedési stratégiára kéne építeni, hanem igyekszünk érveket találni, így például a növekedés melletti érvet, és akkor nagyon nehéz lesz a költségvetést fenntartani és új kezdeményezéseket indítani. Tehát ezt meg kell nézni hogy hogyan tudunk érvelni emellett, és itt a növekedés, mint stratégia kerül előtérbe. Ezért eh, szeretném felszólítani az előadót is, hogy ez ne legyen egy olyan jelentés, amit feltöltünk kiváló pontokkal, de végén nem sok minden történik. Biztosítani kellene, hogy a tagállamok egyes területekre fókuszáljanak, hogy eleget lehessen elérni, ha koordinálni tudunk a többiekkel. Az én javaslatom az lenne, hogy koncentráljunk az a továbbképzésre, a mobilitás témájára és a gazdasággal való együttműködésre. Itt tudjuk biztosítani azt, hogy a fiatalok megszerzik a szükséges képességeket, és erre szolgál a mobilitás is, hogy a globalizált világban is megtalálják a helyüket. Ezek olyan elemek, amelyekre koncentrálnunk kellene. Ezért abban bízom, hogy tudjuk támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek ebben az irányba mutatnak. Arra szeretnék reagálni, amit Nebegyelova asszony mondott. Szeretném felhívni a figyelmet arra, az teljes félreértés, ez nem program. Youth on the Move, move ez egy felszólítás, mindenki beállt emögé, amely arra akar kényszeríteni, késztetni bennünket, hogy a meglévő programokat és folytatandó programokat, lifelong learning, fiatal Európa, stb. még jobb fel, még jobban megtöltsük ezeket, és kössük össze egymással. Most ugye pillérek vannak, Erasmus, Comenius, Leonardo, és hogyha az egyik a másikkal valahogy ezt össze akarja kötni, akkor lehetetlen. Tehát a Youth on the Move célja éppen ez. Fiatalok mozgásban, tehát éppen az, hogy a meglévő programokat ne most egy újabb nagy programmal vagy fedő programmal lássuk el, hanem 2014-től új 7 évvel rendelkezésre, és hogy egymással össze lehessen kötni a különböző területeket, ezt mi így értjük, és az Európai Bizottság hosszú idő után így érti, mert megértette, hogy mi mit akarunk. Tehát senki nem kényszerítünk semmit, kezdeményezéseket akarunk, amelyeket a programjainkkal működtetünk, még erő, meg erősíteni akarjuk az eddigieket. Nyilvánvaló, hogy ebben a keretben és ezen túlmenően is arról kell gondoskodnunk, és amit Hannibal asszony is mondott, például a kisgyermekek ről való gondoskodásról, vagy az egyetemek és az üzlet, stb. Ez mind hozzájön, ezt nem tudjuk a helyszínen, csak úgy McLaren asszony már mérgesen néz rám, a szubszidia, szubszidiaritás minden fennáll, mi nem tudunk rendeletet alkotni itt, hanem egyszerűen a programok mellett igyekszünk érdeklődést kelteni, és a legjobb gyakorlatok cseréjét, cseréjét biztosítani. Ennyit tehetünk, ez a célunk. A mozgásban az ifjúság persze jól hangzik, nagyszerű dolog. Igazából fel akarjuk hívni a figyelmet, főleg azok figyelmét, akik igyekeznek kevesebb pénzt adni a következő programokra. Felnyi kell nyitni a szemüket, egyrészt azt mondjuk youth on the move, move, és aztán még azt a pénzt se adjuk meg, hogy egy kicsivel több jusson nevelésre, gondoskodásra, oktatásra, hogy a fiatalok több esélyt kapjanak. Ez az értelme, kedves kolléganő, ennek. Mi csak ezt akarjuk megtenni. A genderrel kapcsolatban. Én is a gender híve vagyok. Vigyázzon vele, nehogy ez visszaüssön ránk, mert itt a fiúkról van szó, mert időközben az oktatásban már a fiúk kerülnek, hát, kerülnek ki a rendszerből. Tehát ha erre hivatkozunk, a nők sokkal inkább élnek a lehetőségekkel az oktatásban, mint a férfiak, mint a fiatal férfiak. Lehet, hogy kár, de ettől tény. De ha a genderrel jön elő az ember, akkor itt csak a férfiakra gondolatok. Nagyon jó, hogy milyen jól gondolod a másik féllel. Európai Bizottság kíván-e reagálni valaki önök közül? Ja, s'il vous plaît. Oh, I, I don't, I, I forget your name. A nevét el, elfelejtettem. Uh, uh, Köszönöm szépen, én is köszöntöm a bizottság tagjait, és nagyon örülök, hogy szólhatok néhány szót. A Youth on the Move egy nagyon ambiciózus napirendi pont, és ahogy Pakasszony elmondta, ez nem egy program, hanem ez egy stratégiai kérdés, amely egy csomó kulcsfontosságú ö, akciót javasol, és a ö, jövőbeni és a meglévő programokat, a jövőbeni programokat kívánja támogatni. Ha megengedik, akkor néhány aktuális információval szeretnék szolgálni az első eszmecsere óta történt néhány dolog. Fontos elmondani, hogy a kezdeményezést megvétattuk, mégpedig, és most már a megvalósítás fázisában vagyunk. A key action, a kulcsfontosságú akciók keretében megvannak a napi rendek, megkezdődik tehát a megvalósítás, annak a megvalósítása, ami a közleményben megjelent, a weboldal is sokat fejlődött a decemberi felülvizsgálat óta, és most folyik a vita a magyar elnökség alatt, hogy kidolgozzuk a tanácsi ajánlás tervezetet, hogyan lehet megszüntetni az akadályokat a mobilitás útjában. Most történik az elemzés, az eredmények elemzése, amelyeket a konzultációk során gyűjtöttünk össze a jövőbeni programokat illetően, mint az Erasmus Mundus, a Lifelong Learning, a Youth in Action, és hát ennek a hónapnak a során már egy komoly nagy csomag áll elő, illetve készül el a korai arról a kérdésről, hogy sokan korán elhagyják az iskolát, illetve nem fejezik be a tanulmányaikat. Még néhány kérdés, illetve néhány felvetésre próbálok reagálni, amit említettek. A garanciát illetően, és itt a társ főigazgatósággal, foglalkoztatási főigazgatósággal együtt kell működnünk, de ez tagállami hatáskör, az elgondolás az, hogy négy hónap álljon rendelkezésre az iskola befejezése után, amíg valamiféle támogatást biztosítunk a fiatal számára a munkaerőpiaci elhelyezkedésig, vagy akkor, hogyha nem talál azonnal munkát. És teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondtak arról, hogy milyen fontos a jó koordináció a tagállamok között. Ez egy nagyon jó példa, hogy a tagállami hatáskörök esetén hogyan lehet együttműködni, és a, erről van már egy keretstratégia, és nagyon sok előrelépés történt a bolonyai folyamat keretében. Persze sok gyenge pontja is van ennek, de még akkor is, hogyha ez tagállami hatáskör, akkor is sok mindent elérhetünk. És azt hiszem, ugyanez lesz érvényes majd akkor, amikor a monitoring fázis kezdődik meg a 2020-as, a 2020-as stratégiát illetően, és a benchmarkokat vizsgáljuk. Szóval most még a munka szintjén vagyunk, felmérések készülnek, viták, a legjobb gyakorlatok cseréje a tagállamok és illetve hát a minisztériumok között. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, és nagyon érdekes volt figyelni a vitájukat. Köszönöm szépen. Akkor Zver kollega, a raportőr, ha szólni kíván, megkapja a szót. Igen, köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak az anyag elkészítéséért. Ez ugyanis egy lehetőséget ad nekünk arra, hogy a saját jelentésünket is elkészítjük ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Régiók Bizottságához és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz hasonlóan. Sok fontos dolog elhangzott a hét zászlóshajó kezdeményezés mellett a skill, competencies and jobs, tehát a készségek, kompetenciák és munkák. Ez nagyon fontos a mi bizottságunk számára, hogyha a bizottság nem készíti el ezt az anyagot, akkor sokkal nehezebb lenne számunkra a tagállamoknak ajánlásokat kidolgozni, hogy modernizálják az oktatási rendszerüket és a munkaerőpiacukat. Úgyhogy a bizottság munkája nagyon fontos volt. A kezdeményezés maga javasol néhány akciót és ezek nem radikális dolgok, de kiegészítik mindazt, ami már eddig történt, és amit a bizottság is végzett eddig. Ez már el is hangzott. És a Youth on the Move kezdeményezés nem helyettesíti a meglévő programokat, nem ez a célja. Éppen azokat kívánjuk ezzel támogatni, hogy jobban működjenek, hogy még több fiatal részt vehessen ezekben a már meglévő programokban. A bizottság elmondta, hogy szinte elérhetetlen cél, hogy minden fiatalnak meglegyen a lehetősége részt venni egy ilyen programban, ezt nehéz elérni. De azért ambiciózus céljaink vannak, az eredmények eddig kiválóak. Nem csak azt illetően, amit Kelly kollega mondott, hogy a fiatalok, amikor külföldre mennek, akkor megismernek más kultúrákat, jobban megértik a különböző kontextusokat. De egy többről van szó. Ha a fiatalok külföldön tanulnak, akkor jobban megértik a saját kultúrájukat, és tehát a jobb mobilitás hatásai rendkívül üdvözlendők. Meg vagyok győződve, hogy Delova kollega az árnyék jelentés felelőse is úgy fogja fogadni ezt a kezdeményezést, mint amely a saját akaratunkat is kifejezi, és biztos vagyok abban, hogy a következő vita során erről a bizottságban még konstruktívabbak, még pozitívabbak leszünk, mint az eddigiek során. És már eddig is nagyon sok hasznos megjegyzés hangzott el, persze kritika is, és ez fontos, hogy az ember kritikus megjegyzéseket is halljon, ez kiegészíti a képet. Úgyhogy hálás vagyok a kritikáért az árnyék jelentés felelőseinek. Ami pedig a ö, nemek közötti egyenlőséget illeti. Javítani kell, hogy egyenlő legyen a hozzáférés lehetősége. De ez nem csak a ö, nemekkel függ össze, ez ennél többet jelent. Ugyanis különbségek vannak a szociális helyzetet illetően, az életszínvonalat illetően, vannak olyan régiók, amelyek kevésbé kedvező helyzetben vannak, mint a többiek. Úgyhogy itt nem csak a minőségre, hanem a hozzáférésre is koncentrálnunk kell. Köszönöm, jó szerencsét, sok szerencsét. Milán a szöveg azt gondolom, hogy jó, és hát hogyha bizottságnak tudunk adni néhány inspirációt, akkor az is fontos. Köszönöm szépen. Hát, kedves kollégák, az a javaslatom, hogyha elfogadják, akkor most kellene a Lux díjról folytatni a vitát, van még egy kis időnk, lehet ez így? Igen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Lux díj idén nagy sikert ért el, nem csak a parlamenten belül, hanem a különböző országokban is. Bizonyos parlamenti delegációk a fővárosokban már az elmúlt évben be akarták mutatni ezeket a filmeket olyan filmként, amelyeket az Európai Parlamentnek kell értékelnie, hogy ebből valamiféle vita alakulhasson ki. Nagyszerű panelünk van a következő filmekre. Három új taggal bővítettük ezt a panelt, a koordinátorok körében fogunk erről beszélni röviden. Két dolgot szeretnék hozzáfűzni ez a díj, ez nem egy filmes díj, ahogyan ezt ismerjük, hanem ez egy olyan díj, amely arra szolgál, hogy terjesszük a filmet. Erre lenne a pénz. Ez nem csak egy filmről szól, hanem van ennek a díjnak egy európai háttere, tehát egy, mert kötelezzük, hogy egy problémával foglalkozzon, amit meg kell oldani, vagy örömök, vagy aggodalmak, amelyek az Európai Unión belül foglalkoztatnak bennünket. Ebben az évben miután az elnökség és a büró a felelősökkel már tárgyalt. A következőkben állapodtunk meg. Május 8-án és 9-én Európa napján minden városban az utolsó filmet, az idegent bemutatjuk, tehát az összes fővárosban a mindenkori feliratozással, tehát az adott országban beszélt nyelv feliratozásával ezen túlmenően idén, most, amikor a filmet be akarjuk mutatni, mert értékelni is kell, a három filmet, amit a panel kiválaszt, most ezt a három filmet, amelyet nekünk előterjesztenek, a mindenkori fővárosokban is bemutatjuk a szakmabelieknek, illetőleg az idevágó parlamenti képviselőknek, és ők egy fesztivált csinálnak 27 tagállamban. Ugyanazon a három napon egy Lux fesztivált szerveznek, ahol a három filmet bemutatják, és ahol ezután vitára lehet sor keríteni. Ez valami olyasmi, amin részt vehetünk, részt kell vennünk szerintem. Nagyon örülök, hogy ez így alakul, és ez nagy öröm is mindenkinek. Számos polgár, aki érdeklődik az Európai Unió iránt, jelen lesz. Tehát és bemutatja, hogy érdeklődik, másrészt meg mi is megmutatjuk, hogy európai történeteket akarunk bemutatni, elmesélni. A kultúránknak egy fontos része a film, és mivel mondjuk nem úgy sikerül terjeszteni, mint az amerikai filmet. Minden eszközzel arra kell törekedni, hogy erre sor kerüljön. Ezzel a Lux díjjal időközben a filmvilágában is jelen vagyunk. Velencében mindig ott vagyunk. Velencében mutatják be Lux díjas filmként ezeket először. Számos más fesztiválra is elmegyünk. Idén a Berlinálén is részt, vesz, részt vettünk először Kánban is voltunk, az európai médiapolitiknak volt egy, politikának volt egy egész napja Kánban, vagyis a filmkészítőkkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk egy olyan művészettel, amely amúgy az Európai Unió politikájával nem annyira foglalkozik, olyan ajtókat tudunk megnyitni, amelyek amúgy zárva maradnak előnk, előttünk. Még emlékeztetni szeretnék arra, hogy elmúlt évben Velencében, ahol ezeket a filmeket első alkalommal mutattuk be, megszerveztük az alábbiakat a Giornata Déli autórival, Skuria kolléga is jelen volt. Ma a Lux díj keretei között ezzel a szervezettel a 27 államból meghívtunk egy fiatal filmszeretőt, a mozik ezt kiírták, tehát 27 fiatal ember volt jelen, és el se mondhatom, hogy ez mit jelentett a 27 fiatal ember számára, nyilván el tudják képzelni. 27 fiatal ember jött össze, ők nézték meg a filmeket, végig ott voltak a mosztrán, nem csak a mi filmünket nézték meg, az összes filmet megnézték, egymással megvitatták, Tényleg nagyszerű európai klímát sikerült kialakítani. Ez köszönhetően a Lux díjnak. Aki azt hiszi, hogy mi itt komolytalanok vagyunk ezzel, menjen el egy olyan helyre, ahol bemutatják a filmet, és vita lesz utána. Az összes kollégának ezt tudnám javasolni, hogy csinálják ezt meg idén. Akkor pedig mit tehetnek mostantól? május 8-ától függetlenül, amely mindenki számára egy fontos nap, mindenki részt vett rajta, az Idegen című filmet, vagy a másik két filmet is, amelyek benn voltak, és egy-két nyelven működnek, de persze nincs mind a 23 nyelven meg a film, ezeket kikölcsönözhetik, és a saját választókörzetükben megszervezhetnek egy ilyen eseményt. Én már megcsináltam ezt a Belkan filmmel kétszer is, az idegennel is megcsináltam. Mindig lesz egy művészmozi, vagy bármi más, amelyik kész arra, hogy ezt megcsinálják. Ezt követően pedig legyen vita. Biztos vagyok abban, hogy olyan embereket érnek el, akiket másképp nem. Ha ezt szeretnék, a Luxnak van egy titkársága, ez a kommunikáció. Főigazgatóságon van Bertrand Peltier, ennek a felelőse, és Marizella egy olasz hölgy, mindketten a Lux díjban érdekeltek, és ők törődnek ezzel a témával. Keressék meg őket bármikor, kérdezzenek rá, hogy mit lehet csinálni ezzel a filmmel, mire van szükség. Azt gondolom, hogy megvan az összes esélyük arra, hogy a fogyasztópolitikáról, fogy, energiapolitikáról, mindenről beszéljenek, de a kultúráról is lehet beszélni, mert így jobban bejutnak a választók szívébe. Csak javasolni tudom, én már megcsináltam mások is, Renner asszonynal Grázban is voltunk. Tehát vannak lehetőségek, és ha van alkalom rá, használják ki. Önök is tudják, milyen nehéz napjainkban felelkesíteni a fiatal embereket Európával de ha a film lehetőségével élnek, akkor erre van lehetőség. Tényleg ezzel fiatal embereket tudnak megszólítani. Nekem nagyon fontos ez, hogy ilyen filmeket terjesszünk, másrészt pedig olyan témákat vessünk fel, amelyek számunk is fontosak, és arról nem is beszélve, hogy emellett még eljutnak a választók szívéig. Ez egy olyan dolog, amit holnap akartam elmondani, de ma olyan sokan voltak itt, hogy Inkább most mondom, talán holnap csak a fele lesz itt. Ezért remélem, hogy ezt jól fogadták. Küldök majd egy dokumentumot is önöknek angolul, csak franciául van nálam, az nem mindenki számára olvasható. Meg fogják kapni írásban és utána az összes többi kollégával, akik nem ezen a területen dolgoznak, megvitathatják ezt. Nálam is vannak a jogi szakbizottságban, vagy a gazdasági szakbizottságban, amik ugyanazt csinálják, mint én. Nem korlátozódik ez ránk, és igyekezünk a többieket is megnyerni. Ennyi tehát a Lux. Kulturális szakbizottságként kilátásba helyeztük, hogy amikor a Lux filmet itt megnézzük, akkor lesz egy meghallgatás, mint elmúlt évben, magas szintű film készítőkkel. Elmúlt évben Wim Wenders volt, és idén is voltak, lesznek majd mások, velük fogunk beszélgetni a Kulturális Szakbizottság keretei között, és nem a mi kontingensünket merítjük ki, mert van más meghallgatásunk, amivel ezt kimerítettük. Ha van kérdés, akkor angolul meg fogják kapni. Akkor most válaszolok, ha nem, akkor én nyilván önök is lelkesek, mint én, ha nem annyira, akkor majd idővel újra és újra ráveszem önöket, hogy foglalkozzanak ezzel. Már a végazülésnek és a koordinátorok ülések következik.